morning. Jó reggelt, itt vagyok, én vagyok. Good morning. Let... Jó reggelt, kezdjük el a munkát, üdvözlöm. Az ülésre résztvevőket. Tele van a napi rendünk, ponttal haladjunk, németre váltok. Sajnálatos, hogy nincs mindenki itt a frakciókból de nem tudunk várni rájuk, el kell kezdjük a munkát, annak ellen nincs itt mindenki még. Ötös napi rendi pont, a költségvetési rendről szóló jelentés, Dolcs Tamás jelentés, tevő kívánna hozzászólni, parancsoljon a szavazás előtt. Nem? Nem kíván? Geyer úr, parancsoljon. Az árnyék jelentéstevő kér szót. Nos, a Goa kollégák Dennis de Jong és Rina Ronja Kári javasolták, hogy a költségvetési rendeletből minden pontot töröljünk, amelyek delegált aktusokra utalnak. Rokon szenves számunkra szocialistaként a bizottság delegált jogi aktusai a kérdése, de azt hiszem, hogy minden bekezdést törölni, amely ezekkel foglalkozik, ez elég nagy erőfeszítést róna a parlamentre, mert itt csak technikai ügyekről van szó. Tehát ide mínusz tettünk, és abból indulok ki, hogy a többi frakció hasonlóképpen jár el. Azt javasolnám tehát, hogy ezen bekezdésekről tömbben szavazzunk. Denis de Jong? Mikrofon nélkül előtt. Of course, I... Egyetértek természetesen a blokk szavazással, hogy időt takarítsunk meg, ám a csalódott vagyok, hogy nem volt árnyék előadó ülésünk, ahol legalább kifejthettük volna azt, hogy akarunk egy vitát a delegációk jogi erről a területről, most meg csak úgy szavazzunk róla, nem tudtunk eszmét cserélni erről. Egyébként a abban való szavazásra egyetértek. Tehát hozzátettek én is valamit a jelentés jövő a Költségvetési Bizottságban én voltam, a delegált jogi aktusok ügyét megkérdőjeleztük, és a bizottság munkacsoportjában viszont folyik ez, erről a munka. Nem tudjuk, hogy olyat tesznek, amit akarunk, vagy sem. A delegált jogi aktusokból egyes témákat kiemeltünk, amelyeknek jogi jelentősége van. Dolcs Tamás jelentőstevő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, <clears throat> tisztelt elnök asszony. Két technikai észrevétel és egy érdemi. Az első, hogy én magam is támogatom, hogy eh, mindaz, amit Geyer úr, illetve tisztelt képviselőtársam jelzett, ezekben a delegált jogi aktusok elhagyására vonatkozó módosító javaslatokról blogban szavazzunk. Másrészt szeretném azt is jelezni, hogy a szavazó listán eredetileg a 7-es és 36-os módosító javaslatok, azok azonos módosító javaslatokként voltak feltüntetve. A bizottság titkárságával történt konzultáció után arra a végeredményre jutottunk, hogy először a 36-os módosítóról kell szavaznunk, majd azt követően a 7-es módosítóról. És végül, de nem utolsó sorban, ahogy ezt ilyenkor szokták mondani, a jegyzőkönyv kedvéért szeretném jelezni, hogy nem kevesebb, mint három alkalommal hívtam meg az árnyékelentéstevőket, hogy eh, személyes konzultáció keretében egyeztessük az álláspontunkat. A három meghívás egyikére sem volt pozitív a válasza egyetlen egy árnyékelentéstevőnek, nem éltek a lehetőséggel. Magyarul ezt úgy szokták mondani, hogy a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el. Én kérem, hogy a jövőben, amennyiben a jelentéstevő konzultációra hívja az jelentéstevőket, akkor szálljanak az életükből negyed órát, üljünk le, beszéljük meg, és akkor elkerülhető lenne az a tévedés, hogy most a szavazás előtti percekben jelzi az egyik jelentéstevő, hogy neki fáj, hogy nem volt konzultáció. Én is szomorú vagyok, de nem rajtam múlt. Ma és sok mindent tanulunk egymástól, köszönöm. Akkor kezdjük el a szavazást. A blokk szavazás témáját, vagy jelzésre bedettük a szavazólistába. Előbb azonban teszteljük a rendszert, a, mindenkinek itt van a kártyája. Kinek nincs itt a kártyája, kérem jelezze. Teszteljük a rendszert, akkor lezárom a szavazást. 14-nél többen vagyunk. Még egyszer, mert többen vagyunk, mint ahányan szavaztak, úgy tűnik. Lássuk. Próbaszavazás. Szavazanak, lezárom. Most már jobb. 20 kártya dolgozik. Mindenkinek itt van a kártyája? Jó. Tehát kettes módosító. Mellette? Ellene? tartózkodó, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 3-as, ez is megfelel, megelette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 20-as, itt blokkszavazás. Értünk a 20-tól 24, 28, 30, 39, elnézés, 50-ig ki van mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 21 mellette, ellene, ezt géppel ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 21-esről. Lezárom. Elveteztük. 22-es. A blokk lefette, úgyhogy ugrunk, négyesnél tartunk, mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 25 kiegészítése mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 5-öst visszavonta benyújtó, 26-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 27-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 28 az átfedésben van, ki van mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. 29-as, 30-as tömbben szavazunk ezekről. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatost visszavonták, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette ellene tartózkodás, ezt elektronikusan kell ellenőriznünk, 35 ösre elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodásra utasítva, 7-es és 36-os fordítva, 36-osról szólunk mellette, ellene, ellene. Ezt is elektronikusan kell ellenőriznünk, 36-osról szavazunk, elektronikus szavazás következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Aztán itt van a hetes az okafogyasztával. Nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kilences, visszavonták. 38-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 39-est lefettük, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es Mit, äh, mit Amendment 51. 41-es módosítóval. Mindenki mellette van? Ellene? tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös, 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es módosít, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizünk kell. A 15-ösről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazat, egy ellen szavazattal pluszban 16-os szóbeli módosítóval mellette de jó kolléga két szót. Um, we prefer actually... Yes, sir. Az eredeti szöveg nekünk jobban ígyünkre van, amely a KKV-kra közvet közvetlenül hivatkozik, úgyhogy a szóbeli módosítót elleneznénk. Akkor a szóbeli oka fogyott evelt, és szavazzunk a 16-osról szóbeli módosító nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, és most az egész véleményről módosított formában elektronikus szavazás következik, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en mellette, ketten ellene szavaztak, Dolcs Tamásnak gratulálunk és köszönjük a munkáját, és eltérünk a következő napirendi pontra. Köszönöm. Das ist, ähm, das ist die Haushaltsentlastung. Ez a költségvetés mentesítése a 2013-as évet, illetően az Európai Bizottság vonatkozásában. A dokumentumok az internet oldalon hozzáférhetőek. Üdvözlöm itt Catherine Date, a bizottság főtitkárát. Örülünk, hogy ellátogatott ide hozzánk. Hálásak vagyunk ezért, és köszönetet szeretnénk mondani a bizottságnak és szolgálatainak önnek és koordinátorként azért, hogy ilyen részletes válaszokat adtak a kérdőívünkre. Köszönöm szépen, és azonnal kezdjük is. Az Európai Számvevőszék tagját, Tomi urat is üdvözlöm. Kérem, legyenek egy kicsit csendesebbek. Tomi úr, üdvözlöm Önt, és meg is adom Önnek a szót. Thank you, Madam Chair. Good morning. Köszönöm, eh, elnök asszony. Jó reggelt kívánok mindenkinek itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban. Eh, örömmel vagyok itt ma is önök előtt, eh, és ismertetem a bizottság adminisztratív költekezésével kapcsolatos meglátásainkat, különös tekintettel az adminisz administratív eh, eh, költekezések eh, hivatalát, hivataláról beszélek. Infrastruktúra hivatal, logisztikai, az informatikai és a közös kutatási központ pénzfelhasználásáról beszélünk. 6 milliárd euróról van szó, ami a kétharmada a teljes administratív pénzfelhasználásnak ebben az évben. A az EU intézmények nyugdíjkötelezettségeit is e, e, figyelembe vettük. E, az éves jelentés első fejezetére hívom fel a figyelmet. Azt mondja, hogy a forrás adatok megbízhatóságát javítani kell, és oda kell figyelni, hogy a technikai erőforrások rendelkezésre álljanak, amikor felmérik a kifizetendő nyugdíjakat, illetve a éves nyugdíjkötelezettségeket. 153 tranzakciót vizsgáltunk, amelyből 98 volt az Európai Bizottsághoz köthető. Ebből úgy találtuk, hogy 10 tizet jellemzett hiba. A közös kutató központ, a Paymasters Office a kommunikációs főigazgatóság, illetve az infrastruktúra és logisztika főigazgatóság tranzakcióiról van szó. Emellett, csak úgy, mint a korábbi években, a családi jogosultságok kifizetésével kapcsolatos problémákat fedeztünk fel, mert a tisztviselők adatait nem frissítették a számbevőszék emellett megvizsgált 15 felvételi eljárást és 19 közbeszerzési eljárást is. Itt nem azonosítottunk komoly hiányosságokat. A számbevőszék a korábbi évekhez hasonlóan azt javasolja, hogy a bizottságnak további lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a tisztviselők a személyes adataikat eh, rendszeresen frissítsék, ezeket az adatokat rendszeresen dolgozzák fel, és így elkerülhető a családi állapot különböző változásaira járó kifizetések körében a hiba. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit, örömmel jár vagyok megint itt önökkel, az éves gyakorlat során. Rövid leszek, néhány rövid megjegyzésre szorítkoznék arról, hogy a bizottság hogy erősíti teljesítménymenedzsmentjét, amely tudom, hogy az önök szakbizottságának érdeklődésére számot tartó kérdés. Mint tudják, szorosan együttműködünk a társjogalkotókkal azért, hogy a jogi alapról a 2020 tartó kérdési programokban pontosítsuk ezeket, és a 2020-as célok elérésében a célokat összekapcsoljuk a kifizetések céljaival. Ezt a cél szolgálja, hogy a jövőbeli kiadások 20%-a a klímaváltozás elleni szakpolitikát mainstreaming megjelentésére szálljuk az összes politikában. Az EU hozzáadott érték kiemelése is nagyon fontos. Bemutassuk, hogy az EU költségvetés mit ér el az eredményesség hatékonyság ügyére és az értékelés monitoring témáira. Persze ahhoz, hogy láthatóak legyenek ezek az eredmények, kell némi idő a tagállamok jelenleg még a, az előző MFF programjait hajtják végre, a régi szabályok szerint. Ugye a bizottság most véglegesíti az új operatív programok jóváhagyását, úgyhogy némi idő kell ahhoz, hogy az, az új programok beinduljanak és hozzák az eredményeket, de abban bízunk, hogy jobb teljesítménymenedzsment rendszer áll föl addigra. Jelezt említették már, hogy az új bizottság Juncker úr vezetésével nagyon erős vállást tett arra, hogy a teljes menedzsment irányában lépjen előre. Georgeve asszony is erről nyilatkozott nemrég az önök körében. A napi szinten a jelentéstevő rendszert javítjuk, ahogy a legutóbbi szintűzés jelentésben is taglaltuk ezt, és folytatjuk az önök szakbizottságának és az EK-nak az irányításával a 318 cikkbe első jelentés aztán még egy, ugye nyilvánvaló, hogy ez közös erőfeszítésre tart igényt, a bizottság sokat tehet a keretek meghatározásában, ám a tagállamok hagyják végre a költségvetés 80%-át, úgyhogy ott helyben kell főleg javítani. Úgyhogy velük is együttműködünk, már tagállamokkal, hogy az általuk adott, nekünk adott információ továbbra is javuljon, és a szakpolitikai célok és a kiadások között erősebb kapcsolat legyen. Köszönöm, elnök asszony, ennyit mondanék ha kérdeznek, válaszolok majd. Ja, vielen, vielen Dank. Köszönöm szépen. A koordinátorból jelentéstevővé neveztek ki. Tehát először saját magamat kell előnyben részesítenem, emiatt mielőtt a többiek is szóhoz jutnak. Megnéztem a válaszokat. A kérdések a mi szakbizottságunk érdeklődési körébe vágnak, és az éves beszámolóban az el, hogy az Európa 2020 céljainak mérését szolgáló célokat törölték, mivel ezen célok ellenőrzése a főtitkárság hatáskörébe tartozik, az el a szövegben. Nos, itt nem arról van szó, hogy kétségbe vannánk a célok elérését, az, hogy emiatt törlik az, a mutatókat. Nos, Georg Gieva asszony arra mutatott rá, hogy követjük ezeket a célokat. A főtitkár koordinálja a főigazgatóságot, tehát hogyan is értsük ezt, hogy a jövőben annak a mérés, hogy mit is érünk el ezekkel a pénzekkel, hogy erről úgy szóval lemondunk. Nem tetszett nekem ez, mert tíz év alatt mindig újra megtapasztaltam, hogy mindig a következő időszakok jobb eredményeivel vigasztalnak minket, kicsit már beadtam a derekam, de most, amikor az indikátorokat, a mutatókat törlik, akkor egyes eredmények jelennek meg elszigetelten, de nem lesz egy egységes áttekintés. El tudná ezt mondani, hogy az Európa 20-as célokat hogyan is mérik? Köszönöm. Uh, Köszönöm. Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy elosztassak félreértéseket a kétszerúszás stratégia öt fő célt irányoz elő, mint mindannyian tudjuk. Ezeket európai szinten határozzuk meg, tehát európai cél például 70%-os foglalkoztatási arány, vagy hogy a szegénységből kiemeljük az emberek bizonyos hányadát, vagy az iskolából kieső fiatalok számát, arányát. Ezeket a célokat a tagállamok hajtják végre, akik meg saját nemzeti célokat határoznak meg saját ambíciószintjükön, és ezt kíséri figyelemmel a bizottság. Februárban-márciusban fogjuk a következő részletes statisztikai áttekintést elkészíteni arról, hogy hol állnak a tagállamok az egyes célokra vonatkozóan. Tehát a, a mérés tovább folyik, miközben a bizottságon belül az egyes főigazgatóság kell, hogy nyomon kövessék azokat a szakpolitikákat, amelyeket célok felé mennek. Például a Tyson asszony helyesen mondta, hogy a DG Employment az ő tárcájában azon szakpolitikákat fejlesztik ki, amelyek aztán a 70%-os foglalkoztást kell, hogy hozzák. Ilyen értelemben a szakpolitikát meghatározó részleg kell, hogy az éves lehet tegye, hogyan haladnak a célok felé. Az én részlegem az általános koordinációért felelős. Meg kell tanulni, találni azokat az indikátorokat, amelyek révén a mi koordinációs munkánk végezhető és ez a szintetikus jelentés, összefoglaló jelentés, amely az összes főigazgatóság munkáját ö, taglalja, mutathatja az általános haladás mértékét. Tehát nagyon fontos el ugyanakkor, hogy a végrehajtásért felelősök és az azért hatáskörrel bírók szintjén mérjük a haladást, az erőlépést, világosabbá kell tennünk, tehát az, hogy hol van a felelősség, a hatáskör. A kétszer as stratégia jó példa arra, hogy itt lehet bemutatni, hogy a bizottság miért felelős, a tagállam miért felelős, és azt monitorozzuk két éves alapon, mert az indikátorok változása ugye lassan halad a, a mérés, de mondjuk minden harmadik évben be lehet mutatni, hogy előre vagy hátra megyünk sajnálatos módon az elmúlt évek gazdasági válságának betudhatóan az egész unióról elmondható, hogy nem haladtunk úgy, mint szerettük volna, például a munkaerőpiacon való részvétel tekintetében, vagy a GDP azon százalékában növelésében, amely K plusz F-re megy. De az oktatási célokban előreléptünk például, látható, hogy a fiatalok száma, akik bizonyítvány nélkül hagyják az iskolát, csökkent, meg a szakmai képzések, meg oktatási képzések száma nő, és hasonlóképpen az üvegházhatás gázok kibocsátása csökkent. Tehát egy vegyes képet látunk, de annak az oka jó rész, hogy nem értük el a kitűzött célokat, a gazdasági válságban rejlik. Ja, vielen Dank auch nochmal. Köszönöm. Még egyszer tisztezes céljából. A szintézis jelentésben a jövőben lesz egy fejezet tehát arról, hogy milyen közel jutottunk a céloktól, illetve milyen messze vagyunk még tőlük. Reméljük tehát, hogy erről még önnel vitázni fogunk. Nos, ez olyan jelentés nagyon fontos számunkra, hogy a biztosi testület a politikai fel, felelősséget vállalja a költségvetés menedzsmentért a főigazgatóságnál. Az új kollégák azt mondják, hogy a biztosoknak nincs aláírási joguk, illetve költségvetési felhatalmazásuk, ezt a főigazgatók csinálják, éppen ezért nagyon fontos a felelősséget vállalni a e tekintetben. Ebben a szintézis jelentésben miért nincsen globális hiba aránya a teljes költségvetést illetően? A szintézis jelentésben továbbra is csak elszigetelt információkkal kell tehát dolgoznunk, a főigazgatók tevékenységi jelentéseit kell összefogni, és hogyha a szintézis jelentést elolvassuk, akkor nehéz áttekintést nyerni. Tehát a szintézis jelentéssel dolgozni tudni, az lenne az egyik kívánalmunk, azért, mert ez a jelentés az éves tevékenységi jelentésekből épül fel. Számomra nagyon kedvező meglepetés volt azt látni, hogy ebben az évben a tagállamok számadatait mennyiben kellett korrigálni az eszköz végrehajtásokról. Jónak tartom, hogy ezeket korrigálták, ez fontos, és köszönöm, hogy a mechanizmusokat nyilvánosságra hozták. Az előző években ezeket a mechanizmusokat vagy nem működtették, vagy nem hozták nyilvánosságra ezek működését, és magam is meglepődtem, mert sokat fáradozunk ezen, de hogyha azt látom, hogy sok, dolgot, sok dologról nem is értesülünk, tehát tudatlanságban tartanak minket, döntéseket kell hoznunk, és nem megfelelő információk alapján hozunk döntéseket. Tehát azt tudom csak kiemelni, hogy nagyon fontos a tájékoztatás. Tehát a korábbi években töredékét kaptuk annak, amit ebben az évben információból Azt gondoltam, hogy elég mélyre ástunk, hogy megtaláljuk ezeket az információkat, és aztán azt láttam, hogy a bővítési főigazgatóságnál becslések alapján projekteket fizetnek ki, és aztán újra behajtásokat kell eszközölniük emiatt, és megnéztem, hogy ott milyen összegű behajtásokra került sor egy szóval, mennyire megbízhatóak azok az adatok, amelyeket most kaptunk ezen utóbbi évben? Thank you. I think, uh... Köszönöm. Úgy gondolom, hogy az mondandójában ugye azt persze hogy a most a frissebb jelentéssel elégedettebb, mint a korábbiakkal, ugye valóban nagyon bőséges információt kínálunk most, a program része. Persze az, hogy a leg, ebből a legfontosabbakat meghatározzuk, és ha ö, jelzik, hogy nincs elég információ, mindig szívesen pótoljuk. Ez egy folyamatos dolog, a tagállamok sokszor lassan adnak ki információt, vagy nem teljes körű a tájékoztatásuk, úgyhogy nehéz bármikor is pillanatfelvételt készíteni, bármelyik pillanatban, amely teljesen kimerítő volna önök is tudják, hogy a végső hiba százalék felmérése, a korrekciók beszámítása, amely több mint egy éve vonatkozik, mennyire bonyolult folyamat. Tehát ez a vita majd tovább fog folyni nyilván, hiszen különféle dolgokat kell mérjük. Mi továbbra is amellett érvelünk, hogy a legfontosabb, hogy a folyamat végén védjük meg a költségvetést, és azt, hogy helyet, helyesen végezték a dolgokat, vagy sem, mint sem, hogy minden pillanatban napra készek legyünk, hogy pillanatfelvételünk legyen. Persze tovább adjuk az, nem csak az, az információt, és nem csak azt a, a információt, ami tényszerűek, korrekt, hanem olyat is ö, kell adjunk, amelyel könnyebben összevethetőek egyes folyamatok. Ezért folyik egy nagyon jó vita arról folyamatosan a, a számbevőszékkel, hogy például milyen szintű hiba százalék az, amelyek elfogadható, és melyik az, ami szinte láthatatlan minimum, vagy persze a médiumoknak és sajtónak is el kell magyarázni mindig, hogy a, a hiba százalék nem mindig csalást jelent. Ezek fontos feladatok mindannyiunk számára. Né, Um, kann aber Betrugs. Lehetséges, a csalásról van szó, nem feltétlenül. Tehát mennyire megbízhatóak a számadatok ebben az évben? Um, we, as you know, we have our internet mint ahogy ön is tudja, van belső audit, és a számbevőszék is auditál bennünket. Mindkét rendszer alapján azok a számok, amelyre, amelyre a főigazgatók aláírása kerül, és amelyel kapcsolatban aztán kötelezettséget vállal a bizottság, ezek megbízhatóak szerintünk. Nyilván lehet őket még javítani, és folyamatosan is javítjuk őket. Meg kell magyarázni ezeknek a számoknak a kontextusát is, illetve mihez lehet összehasonlítani őket. Ugyanakkor összességében mi úgy gondoljuk, hogy ezek a számok megbízhatóak. Um, jó, hát akkor én is így vélem. Nos, a kérdőévben foglalkozunk a dohány megállapodás kérdésével a Philip Morris szal kötött megállapodás meghosszabbítását, illetve még nincs döntés. Kérdésem tehát, hogy mi a helyzet a döntéshozatallal a bizottságon belül, milyen kritériumok alapján történik ez, a korábbi megállapodást hogyan értékelik, mikor értékelik, mikor kapjuk meg ezt az értékelést, mi is szeretnénk ebbe beleszólni, nekünk is megvan a véleményünk erről a dohány megállapodásról, talán még nem szilárdult meg ez a vélemény, de eh, mindenféleképpen szeretnénk részt venni ebben, tehát mi a döntéshozatai folyamat a bizottságon belül? Köszönöm a választ. Well, Madam Chairman, as we replied to the... Mint ahogy eh, a kérdésre adott válaszunkból is látszik, eh, erre nincs, erről nincsen döntés. Három hónapja van hivatalban a bizottság. Minden kérdésről még nem tudta kialakítani az álláspontját. Annyit elmondhatok önnek, hogy amikor majd a bizottság döntést hoz, akkor az önök szakbizottságát tájékoztatni fogjuk ahogy ön is tudja, a különböző dohánycégekkel jelenleg futó megállapodásokat eh, letárgyaltuk azzal a céllal, hogy a hamisítást, illetve az adóelkerülést, ezekkel szembe fellépjünk, és a tagállamok ebből komolyan profitáltak. A közösségi költségvetésbe kerülő összegehez képest kisebb összeg 10%, amikor a bizottság ezt megvizsgálja és eldönti, hogy a megállapodást meg kell -e hosszabbítani, akkor majd tájékoztatjuk önöket erről. De egyelőre nincs döntés. Ja, genau, das haben wir aber schon pontosan, ezt már korábban is tudtuk. Nos, mi a helyzet a döntéshozatallal? Milyen kritériumok lehetnek, melyek szerint mérik, hogy a csempészet leküzdése nem zajlott megfelelően? És hogyan látjuk, hogy mit értek el a megállapodással? Fontos lenne, hogyha megtudnánk, hogy milyen kritériumok alapján dolgoznának, hogyha erről egy kicsit többet megtudhatnánk. Köszönöm. But again, when we are... Nos, amikor eh, a bizottság a döntés előkészítő munkát végzi, akkor megvizsgálja a jelenlegi megállapodásnak az eredményeit, és kikérjük a tagállamoknak a véleményét is, hogy szerintük megfelelő a megállapodás, mert alapvetően ugye a megállapodás arról szólt, hogy a, arról szól, hogy a csempészettel szemben az ő anyagi helyzetüket javítsuk. Nyilván egy döntés előtt fel kell mérni ezeket a dolgokat, de megint csak azt tudom mondani, hogy amikor majd a döntés megszületik, tájékoztatjuk önöket, és elmagyarázzuk, hogy miért dönt úgy a bizottság, hogy meghosszabbítja, vagy nem hosszabbítja meg, de a döntés teljesen nyitott most még. Also ich bin dann gespannt drauf, wie... Nos, kíváncsian várom, hogy hogyan hoznak döntést, mert ez a szakbizottság megpróbál néhány megáll... dokumentumba betekinteni ezen dohány megállapodás körül. Itt egy részletes listánk van, amit küldött nekünk a bizottság ezen dokumentumokról. Hogyan ott más dokumentumok is felmerülnek, másokat is idéznek, amelyek léteznek, de ezeket mostanáig nem kaptuk, kaptunk meg. Ezek részben a bizottságnál sem állnak rendelkezésre, a dohányiparnál kell ezeket bekérni. Itt lehetséges, hogy a dokumentum kezeléssel van probléma? Um, I'd have to check exactly, Madam Chairman, but I think we have... Eh, ezt most ellenőriznem kell, eh, elnök asszony, de a dokumentumok egy komoly része valójában elérhető. Tehát ez nyilvánosan elérhető dokumentumok. Hogyha vannak olyan dokumentumok, amelyek ön szerint nem elérhetőek, akkor ezt, eh, ezt megvizsgáljuk és átküldjük. De én úgy gondolom, hogy a dokumentumok nagy részét nyilvánosságra hoztuk. Tehát nem csak önök felé nyilvános, hanem mindenki felé nyilvános. Nem tudom, hogy konkrétan milyen dokumentumot hiányol. Nos, szívesen elküldjük a listát. Tíz oldal csak címeket felsoroló listáról van szó, ha jól emlékszem. Biztosíthatom önt, hogy ezen dokumentumok nem férhetők hozzá nyilvánosan, sőt, akár egyáltalán nem. Tehát az a kérdésem, hogy miért is van ez így, és amit hallottunk, az az volt, hogy egész egyszerűen nem kapunk többet. Fontos dolog ez, mivel hogyha a korábbi megállapodást egyáltalán mérni tudjuk, vagy meg tudjuk ítélni, hogy az észszerű-e ezt a megállapodást, megállapodást meghosszabbítani, ezért lenne tehát fontos tovább lépni ebben a pontban, és hogyha ez az önök támogatásával történne, az rendkívül kedvező lenne számunkra. Még egy dolgot szeretnék felvetni, az OLAF és a clearinghouse mechanizmusok, a főtitkár a felelős ezekért. A clearinghouse azt jelenti, hogy a főtitkárság, a bizottság főtitkársága valamennyi ügyet vizsgál, ahol is az EU elleni csalás merült fel a bizottság szolgálatainál, és ahol az Olaf nyomoz ilyen ügyekben. Ezt a mechanizmust nevezik clearinghouse-nak. Nos, a jegyzők könyvek rendelkezésre állnak egy olvasóteremben, ezzel nincs gond. Ezt és a megállapodási nyilatkozatban azt mondják, hogy ezek nyilvánosan hozzáférhetőek ezek a dokumentumok, de ez nem így van. Jó lenne, hogyha ezeket meg tudnánk kapni, és jó lenne, hogyha a megállapodási nyilatkozatot az Olaf Eidokot a fegyelmi hivatal részéről szintén megkaphatnánk, mert itt olyan dolgokról van szó, amiben nekünk is be kellene kapcsolódnunk. Van még egy kérdésem. Tehát ez a jegyzőkönyvek kérdése, hogy ezt megkaphatjuk-e, és a második kérdésem az lenne, hogy elnézést meg kell néznem itt a sok feljegyzésem között, az a három ember, akik a főtitkárságban felelősek az OLAF ügyekért, az információk továbbadásáért. Az éves tevékenységi jelentésben öt személy van, a válaszukban három személy szerepel, mennyien vannak valójában? És még lenne egy kérdésem. Ez a teljes idős, ekvivalens Nos, ők, hogyha ők ilyen emberek, akkor semmi más nem csinálnak egész nap, mint információkat ö, ö, továbbítanak. A Georgieva kérdőjében az szerepelt, hogy 36 ügyet zárt le az Olaf, itt 100 ügyről van szó, lehetséges, hogy még 100 ügy van nyitva? Tehát mi a helyzet itt a bizalmasság követelményével, a titoktartás követelményével, mind a három személy tud mindenről. Itt ez a clearinghouse mechanizmus nagyon konkrétan foglalkozik ezekkel az ügyekkel, illetve azzal, hogy az Olaf mit tesz. Tehát hogyan tud az Olaf egyáltalán függetlenül nyomozni, vizsgálódni, hogyha ugyanabban az időben minden egyes lépést be kell mutatnia a főtitkárságnál dolgozó személyeknek akkor akár maga a főtitkárság is végezhetné a vizsgálatot. Szeretnék erről bővebb információkat nyerni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Örömmel kifejtem pontosan miben áll a House munkája. Egyrészt nem vitat meg ügyeket, az ügyek menetét nem vizsgálja, az Olaf teljesen független, maga vizsgálódik hatóságként, az Európai Bizottság semmi módon nem avatkozik ebbe benne. Be. A House intézmény célja az, hogy ha a bizottság kap információt önügyekről, amelyek potenciálisan vagy bizottsági tisztviselőket vagy tevékenységet érint, Ugye lehet, hogy fontos önöknek tudni, hogy eredetileg azért álltották fel, mert egy, egy Eurostat ügyében a bizottságnak nem volt semmi információja erről a belső ügyről. Tehát az a célja, hogy rendszerszerű nehézségeket tájékozódjon, amikor a bizottság a saját belső eljárásait kell felülvizsgálja. Például az olap vizsgálódik egy ügyben, ahol fontos volna a bizottság egyes részlegeinek tudni arra, hogy, hogy diszkrepanciák vannak a saját ellenőrzési rendszereinkben, hézagok vannak, például a tenderek értékelésében, akkor nagyon hasznos, hogy, hogy rendszerszerűen jelzi ezt egy szerv, hogy az én részlegemmel, vagy a költségvetés részleg, vagy a jogi szolgálat tudjon lépéseket tenni a hézag kezelésére. Tehát fontos különbséget tennünk a gyengeségek, az Olaf által meghatározott gyengeségekből levont konklúziók, illetve a bizottság által levott konklúziók között. Nyilvánvaló, hogy az információ kezelése bizalmas módon történik, tehát csak azok kapják meg az infót, akinek szükséges tudni róla. Ha helyén való, az, az alap tájékoztat bennünket a folyóvizsgálatokról, hogyha egy tisztviselőt, bizottsági tisztviselőt érint, vagy a költségvetés olyan részét, amelyet közvetlenül a bizottság hajt végre, akkor a megfelelő biztos és főigazgató, de csak ők kapnak erről bizalmas tájékoztatást, mert lehet, hogy nekik is kell elővigyazatossági intézkedéseket tenniük azonnal, hogy megvegyék a költségvetést. Tehát ez az intézmény nagyon fontos funkciót lát el, de nem vesz részt, nem avatkozik be az OLAF vizsgálati munkájába. Az én részlegemben hárman dolgoznak full-time ebben, ezen az ügyön, ebben az ügyben, nagyon sok információt kell kezelni bizalmas körben, a, szívesen odaadjuk a jegyzőkönyvet, nézzék meg, hogy a, a parlamenti megállapodás fényében, de ezeket a jegyzőkönyveket nem eh, adjuk körbe, nem kapja meg a felügyelőbizottság sem, és a felügyelőbizottság felállításra vonatkozó szabályok sem teremtenek el alapot. Mint mondottam, most hárman dolgoznak teljes munkaidőben ebben a munkakörben, lehet, hogy változott a, a, ez a helyzet azóta, mióta a kalkulációt elvégezték. Száz ügyet kezeltünk az elmúlt évben. Ez nem feltétlenül száz teljesen különálló ügy. Egyes ügyek újra és újra visszakerülnek. Tehát mondjuk, mondjuk azt, hogy száz alkalommal, vagy száz alkalommal foglalkoztunk. Ezekkel lehet, hogy az Olaf ezt kevesebb ügynek számolja, kevesebb konkrét ügydossziéről van szó. Egyes ügydossziék tíz évig tartanak, újra és újra fölbukkannak, vizsgálat indul, aztán végigmegy a, a tagállami bírósági rendszeren, mire végül lezárása kerül. Tehát az esetszám nehezen meghatározó. volt a ciklusban egy ügy, attól függ. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Rengetegen jelentkeztek szólásra. Toirer kolléga kap szót nem mert nincs itt, akkor de jön kolléga kap szót. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony. És köszönöm a főtitkár további segítségét, hogy a részletekről is tájékoztat. A, az átadásról és az írásos válaszokról lenne kérdésem amely a magatartási, a biztosok magatartási, vonatkozó magatartási kódexre vonatkozik, a 15-ös és a 16-os pont. Ezek az új határidőkhöz kapcsolódnak, amelyek a bizottság és a parlament között Juncker elnök jóvágyással megatározásra kerültek, és amelynek célja, hogy több átláthatósággal működjön a bizottság is, és erre vonatkozó intézkedéseket hoztak, amelyet üdvözlünk, és a parlament részéről örülünk annak, hogy ezen a héten az, az átláthatósági intergroup és a korrupció harc intergroup ülést tartott, és fontos, hogy a parlament is erős figyelemmel kísérje ezt a munkát. A kérdések hát terében több meg nem válaszolt kérdés van, amelyekre vonatkozó a párbeszédet mélyebbre lehetne vinni. Egyrészt a a vonatkozó magatartási kódex ügyében van egyfajta aggály azzal kapcsolatban, hogy az adhok etikai bizottság hogyan működik, amely ugyan nevében független, ám mégis, mégse feltétlenül az, és nagyon nehéz egy valóban független bizottság álljon fel egy szervezeten belül, és így végeztesse a munkáját, legalábbis az általunk megkapott információ szerint. Másodszorban az adhok etikai bizottság a funkciók tekintve, amelyet a volt biztos kell, hogy ellásson ebben a körben. Ez felteti a kérdést, hogy a más ügyekben való panaszok, például az integritás, a, a, a bizottságok a bizottságok cselekvésének integritását vizsgálja-e, és hogyan foglalkozik ezzel ez a adhok bizottság, hiszen a saját kollégiumi testületbeli tagjaival kell, hogy szemben vizsgálódjon. A magatartási kódex ugyanakkor meghatároz egy értékelést is, és kérdés, hogy milyen lépéseket tesz Juncker úr az átadatosság javítására, lehet, hogy ezt a magatartási kódexet is át kéne dolgozni, és egy sor kérdést felvet. A szakértői csoport a, a feltett egy kérdést csak a konkrét eljárásokról, amelyeket végrehajtott. Évente ugyan egy jelentést kell küldjenek erről az Európai Parlamentnek, a 2015-ös költségvetés tárgyalására vonatkozóan a parlament a szakértői csoportokra vonatkozó tételeket is felesett kérdéseket, de és a, a bizottság megírta, hogy a szakértői csoportok és összetételükről és tevékenységükről pontos információt nyújt. Ez nagyon fontos volna, mert a vitát vizsgálva tekintve láthatóvá válik, hogy a mi szakbizottságunk készített egy jelentést a szakértői csoportokról, és volt is egy, bizot, egy, a szakbizottságban egy vita erről a jelentésről, másodszorban az Európai Ombudsman is készített egy jelentést ebben az ügyben, amely néhány hónapja készült el, és az Intergroup és maga is foglalkozik tanulmányokkal. Ezért fontos, hogy a korábbi kérdésekre vonatkozó válaszokat megkapjuk. A szakértő csoportokra vonatkozó szabályok reformja, felülvizsgálata, amelyet erre az évre terveztek, illetve múlt évre, továbbra is folyik. Kérdésem, hogy dolgoznak-e valóban e szabályok megváltoztatásán, és a más, az utolsó kérdésem az átláthatósági regiszterre vonatkozik. Örülök annak a ténynek, hogy egy ö, jelentés készül ezekről, ám a kötelezettséget többféleképpen lehet ö, értékelni és értelmezni. A bizottság hogyan látja a kötelezettséget, vagy a kötelező jelleget ezzel a regiszterelés annak működésével kapcsolatban? Thank you very much. Um... Köszönöm. Ami az adhok etikai bizottságot illeti, azért ráztam a fejem, mert ezek független emberek, hárman. Az egyik egy volt bíró, a másik az Európai Parlament volt képviselője, a harmadik pedig egy volt főigazgató, de jelenleg egyik sem dolgozik a bizottságnak. Ezt ingyen végzik ezt a munkát, függetlenek. Csak olyan cselekményekkel dolgoznak, amelyek a volt biztosokra vonatkozó etikai kérdéseket vetnek fel, tehát önnek igaza van, amikor azt mondja, hogy a volt biztosok ügyeiről van csak szó, a jelenlegi biztosokéről nincs Hogyha hivatalban levő biztosra érkezik panasz, akkor azt maga a bizottság kezeli, és a panasz eh, természetétől függően, vagy az Olafhoz lehet átküldeni, vagy maga a kollégium tárgyalná azt. Tehát eh, én úgy gondolom, hogy átfogó rendszerünk van éppen ezért, és nincs igazán szükség arra, hogy a biztosok etikai kódexét felülvizsgáljuk. Erről egyébként minden új biztost értesítettünk, mármint az etikai kódex tartalmáról, és ennek tudatában vannak. A, önök úgy amennyire én tudom, önök felé információt továbbítottunk. Lehet, hogy ez megakadt valahol, ezt meg kell vizsgálnom, de az biztos, hogy én legalábbis úgy tudtam, hogy önök megkapták az információkat. Tudok példát mondani azokra a változásokra, amelyeket végrehajtottunk. Például az összeférhetetlenség definiálása, illetve annak elkerüléséről adtunk ki egy útmutatást, Emellett minden csoporttal tárgyaltunk arról, hogy a csoport minden képviselője jelentse be, hogy képvisele valakit, vagy van-e valami fajta összeférhetetlenség, és én azt gondolom, hogy a, a parlamenttel és a, a, a csoporttal együttműködve szerintem jelentősen átalakítottuk a rendszert. Én eh, nem tudom, hogy eh, hol akadhatott el az információ, megvizsgáljuk. Ami a transzparencia regisztert illeti, a bizottság eh, idénre vállalt javaslatot. Ebben a javaslatban a kötelező szót kell többek között definiálnunk. Ez, ezzel kapcsolatban most nem tudnék semmit mondani, de tudom, hogy Timmermans alelnök, aki a bizottság részéről felügyeli ezt a témát, a parlamenttel és a tanácssal is beszélni akar arról, hogy mi legyen az átláthatósági regiszterrel kapcsolatos javaslatban. A bizottság egyik fontos feladata az, hogy a kötelező kifejezést definiálja, illetve mit jelent a hozzáférés, kinek kell regisztrálnia és kinek nem, de ez majd központi eleve lesz a bizottsági javaslatnak, most jelenleg nem is tudok többet mondani róla, ezekről, ezeket majd ott kell azonosítanunk, megfogalmaznunk világosan. Jung, da werden noch Ideen gebraucht. Most, de Jung úr, még elképzelésekre van szükség, tehát gondolja át, hogy mi is a kötelező fogalma Nos, Timmermans alelnöke már folytattunk vitát a kötelező definiálását illetően, és a parlament is megteszi ezt, ha ez kötelező, az lenne a saját véleményem, hogyha mandátum kivitelezői vagyunk, a bizottság pedig a hivatallal bíró testület, ez nagyon nagy különbség, tehát nem ugyanazon a szinten működünk még érdekes vita vár ránk e tekintetben. Toyrer kolléga kapszul következőként. Nos, elnök asszony kolléga, nem tudom, hogy mi kivetni valója van az ellen, hogy a képviselőket ugyanarra a szintre helyezzük pénzügyi szempontból, de persze ez nem egy komolyan vendő kijelentés részemről. Nos, két kérdésem lenne. Az egyik, a kérdő, kérdőívben arra vonatkozik, hogy itt felsorolták 2013. január 1-től december 31-ig a munkatársok számát. Nos, ez több mint 500 munkatárs. Itt vannak contract agents is közöttük, Nos, a biztosi meghallgatáson kritikus kérdést tettünk fel azt illetően, hogy milyen is a viszony a bizottság alelnöke, aki koordinálja ezeket a területeket, illetve azon biztosak között, akik a szaktártákkal rendelkeznek, és most azt hallottuk, hogy a bizottságnál a főtitkár akarják a alelnökök azt jelzik nekünk, hogy az alárendelt szolgálatokhoz nem férnek hozzá. Nos, ez bizonyosan nehéz körülményt jelent számukra. Esetleg tudna-e olyan kijelentést tenni, hogy a főtitkárság jelenleg mit is jelent, milyen feladatai vannak, és gondolkodnak-e azon, hogy felduzzaszták ezt a szolgálatot, illetve a létszámát, hogy cserébe más bizottsági szolgálati helyeknél csökkentsék a létszámot. A második kérdésem a parlamentre vonatkozik, én jelentéstevő voltam, egy saját kezdeményezésű jelentés illetően amely a teljesítmény alapú költségvetésre vonatkozott, az lenne tehát a kérdésem, hogy főtitkárként hogyan látja a teljesítmény alapú költségvetés bevezetését, és a főtitkárság ebben a projektben játszik-e szerepet, ha igen, milyen a szerepe. Talán a saját szempontjából tudna valamit mondani erre. Köszönöm. Elnök. Főtitkárasszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tajarú igaza van a kettes pontban, hogy a főtitkárság erőteljesebb szerepet kap az új szervezeti felállásban a bizottságban. Különösen, hogy hogy a hét alelnöknek támogatást nyújt, akik közül ötnek nincs igazi főigazgatósági tárcája. Úgyhogy 80 emberrel dolgozik a főigazgatóság, hogy ellássa ezt a jelentősen megdövekedett munkaterhét. Az álláshelyek abból adódnak, hogy azon, hogy 100, minden főigazgatóság egy százalékos úgymond adót fizet be, erre a célra. Van egy plusz egy százalékos tétel arra, hogy prioritásokra tegyünk át munkahelyeket. Ennek alapján tudtuk például a DJ Agfin, a DJ Mart és a Comp létszámát a válság idején. Tehát ez egy belső rugalmassági rendszer a, a, a prioritások szerinti munkahely a lokációban a bizottságon belül. Az alapszerepe az alelnököknek az, hogy a projektek teljesítményét segítsék elő. Tehát nincs egy szak, nincs szakpolitikára meghatározott, rögzített egész mandátumra vonatkozó hatáskörük, inkább koordinátori szerepük van. És van hozzáférésük a, a specialista főigazgatóságokhoz, tehát bármely bizottsági személyzeti formához hozzáférhetnek, de szervezet formában kell legyen, tegyék ezt, ebben segítünk mi, a főtitkárság, mi kapcsoljuk össze a, a, az alelnököket és a főigazgatóságokat. A kollégáim ugyanakkor, mivel horizontális áttekintéssel is bírnak hogy a szakpolitikák illesztésében, meg azért, mert a főtitkár felelős a bizottság képviseletéért, formális képviseletéért a parlamentben és a tanácsban, Na most mindezt igyekszünk, ezeket az intézményi dimenziókat a szakpolitika alakításába áttenni tekintet arra, hogy három hónapja működik csak az új bizottság, ugye a gyakorlatban most siszoljuk össze ezeket a dolgokat. Az alánök rendszeresen találkoznak közvetlenül a DG-kkel, amelyek viszik a konkrét projekteket. Például az első projekt, amely már megy, a, beruházási terv projektje, és itt nagyon intenzív, biztosokon átnyúló, meg alelnökökön átnyúló munkamódszer, intenzív munkamódszer alakult ki. Ez egy jelentős változás a bizottságban, egy más munkamódszer, de hiszek abban, hogy eredményeket hoz majd, és integráltabb szakpolitikákat tesz lehetővé, és a politikai szán számára is lehetővé teszi, hogy a politika formálásba a politikai ö, ö, beavatkozás vagy, vagy beleszólás legyen már korábban egész korai szakaszban. Tehát három alelnök a napi munkában is részt vesz, hogy ezért szakpolitikákat koordinálja, és ennek szerintem jobb eredménye lesz, és ezért kap némi erősítést az én részlegem, különösen ennek az öt alelnöknek a támogatása érdekében. második kérdése, a főzkesek szerepkörét, illetően mi a bizottság központi szolgálatainak rész, vagyunk része, tehát a költségvetési és a HR részlegekkel szorosan működünk, meg a belső audit részleggel, illetve az informatika központi részlegével. A teljesítmény alapú költségvetés tekintetében együtt igyekszünk kialakítani a, ennek a munkamenetét, módszerét, iránymutatást adunk a DJ-knek, arról, hogyan tudják az éves tevékenység jelentésüket ehhez igazítani. A e, peer review-kat készítünk a egyes fenntartásokról, vagy, vagy panaszokról. Egyrészt szűrjük, hogy vajon az adott probléma elég súlyos -e ahhoz, hogy egy ilyen ö, panasz, vagy rezervációs jelentést készítsünk, és ha ilyen készül, akkor figyelemmel kísérjük ennek bevezetését valóban feloldja a problémát. Sokszor hosszú időre van ez szükség, több évre, és hosszabb figyelmet igényel. Tehát mi egy központi szolgálatként az operatív dicsiknek irányítást adunk folyamatosan, hogy fejlesz, javítsuk többek között a menedzsment kultúrát is. Igyekezünk segíteni őket, az operatív részleteket abban is, hogy a problémákat megoldják, korábban csak tehát 20%-a vagyunk a költségvetésért felelős, abban is segítenünk kell, hogy a tagállamokkal hogyan tudnak jobban együttműködni, hiszen utóbbiak felelősek a 80% végrehajtásáért. Next of the written list is the... Hozzászóló Kristályán a következő Volgan kolléga. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a főtitkárnak is, hogy eljött ide ma délelőtt válaszolni a kérdéseinkre. Két kérdésem lett volna, Dion úr azonban már megkérdezte az elsőt az átláthatósági regiszterrel kapcsolatban, és én ott is egy update-re kérdeztem volna rá, illetve hogy hogy áll az intézményi megállapodás, intézményközi megállapodás. Mi a véleménye a tanácsnak ezzel kapcsolatban, mert őket is rá kell vennünk arra, hogy ebben vegyenek részt. A második kérdésem az Olaffal kapcsolatos az Olaf és a felülvizsgálati bizottsága is nem lehet eltitkolni ezt a feszültséget, ami a bizottság és az Olaf között van. És ez a két testület kicsit nehezen működik együtt. Az Olaf nyilván őrzi a függetlenségét. A kérdésem az, hogy önnek van-e valami fajta szerepe abban, hogy megvizsgálja ennek a két szervezetnek a szerepét, illetve a, a problémáit, mert úgy tűnik, hogy a munkakapcsolat most nem jó, és azt gondolom, hogy az Olaf igazgatósága és felügyelőbizottsága közti feszültségek befolyással vannak a munkája minőségére is. Köszönöm első kérdésére vonatkozóan. Konkrét dolgokat nem mondhatok, de azt igen, hogy minket bátorít az a tény, hogy a tanács elkezdte az átláthatósági regiszter témájának tárgyalását, ami lehet, hogy egyfajta előjáték annak, hogy komolyabban részt vállaljanak ebben. Hagyományosan a, a tanács, a bizottság azt úgy látta, hogy a tanács struktúrájában nagyon nehéz lobby nyomást kifejteni, úgyhogy ez nem ad okot aggályra. Ám, ahogy van egyfajta evolúció, hogy önök és mi is látjuk. A bizottság célja a javaslatban az, hogy igazi intézményközi megoldás szülessen. Jó lenne, hogyha tanács is részt venne ebben. Látunk bizonyos bátorító jeleket erre vonatkozóan. Az Olaf, Olaf és a, a felügyelő bizottság közötti kapcsolat, hát nem a bizottság asztalára tartozik. A, a felügyeleti bizottság kell, hogy biztosítsa az olaf függetlenségét, és ez egy sajátságos feladat. Mi nagyra értékeljük az olaf függetlenségét, és ezért sem veszünk részt ebben a kérdésben, éppen azért, mert a felügyeleti bizottság létezik. Úgyhogy a bizottságnak szerintem itt nincs szerepe. Next of the Következő hozzászóló Pirinszki kollega parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm. asszony. Visszatérnék két olyan kérdésre, amiről már itt volt szó. Az Európa 2020-as stratégiáról van szó az egyik, a másik pedig szintén említette azokat eh, a számadatokat, amelyek eh, a hiba százalékra, illetve csalásra vonatkoznak. Íresbeli válaszaiban is beszélt arról, hogy hogyan osztják fel a felelősséget a különböző tagállamok és a különböző e, biztosok e, között, és hogy e, ki miért felelős a 2020-as stratégia végrehajtása területén. A kérdésem az, és itt most tekintettel vagyok az ön tényleg széles körű és hosszú tapasztalataira, nem gondolja, hogy a tavaly márciusi bizottsági jelentés, amely a 2020-as stratégiával foglalkozott, és amely megállapította, hogy évtizedeken keresztül az Unió azt a benyomást keltette, hogy egy konvergencia, konvergenciát előmozdító gépezet eh, ez az utóbbi időben eh, megkérdőjeleződik. Tehát, hogy az, um-, az Unió képes-e most konvergenciát eh, előállítani. nem gondolja, hogy a főtitkár feladata, ahogy ön leírja, az a vezetés, illetve a koordináció biztosítása. Nem gondolja, hogy önnek ambiciózusabbnak kellene lennie, és eljárni annak érdekében, hogy nagyobb legyen a koherencia, és kritikusan elemezni, értékelni kellene azt, ami eddig történt, és eldönteni azt, hogy mi történjen az elkövetkezendő öt évben, figyelembe véve a nyilvános konzultáció adatait is, illetve a bizottságnak a közleményét, amely majd erről a nyilvános konzultáción kijön. Másik kérdés. Rather difficult sometimes uh, distinction. Uh, néha nehéz megkülönböztetni a szabálytalanságokat a csalásoktól. Tehát vannak olyan szabálytalanságok, amelyek nem minősülnek csalásnak, míg vannak olyan szabálytalanságok, amelyek egyben kimerítik a csalás fogalmát. Itt eh, engem az érdekelne, hogy hogyan lehet leginkább és leghatékonyabban megvédeni az unió pénzügyi érdekeit. Én úgy gondolom, hogy a legjobb módja ennek az, hogy a pénzügyi eszközök lehető legjobb felhasználását kell biztosítani. Az én személyes félelmem az az, hogy hogyha csak a csalásra koncentrálunk, noha nyilván arra is kell, mert megérdemli a figyelmet és a szigorú fellépést, uh, és valóban meg kell büntetni a csalást, a csalókat, de emellett ne szoruljon háttérbe a nem csalásnak minősülő szabálytalanságok elleni fellépés, amelyhez azonban a bizottság részéről egy pozitívabb hozzáállás kellene. Köszönöm még egyszer, hogy eljött hozzánk. Um, thank you very much. Köszönöm szépen. Osztom azt a nézetét, hogy az a tény, hogy az egyik erő, amely a, a, építette az Európai Uniót, és a konvergenciát előrevitte, elakadt némileg a válságnak betudhatóan. Mit tehetünk? A kérdés az, hogy, hogy helyre tegyük a dolgot. A bizottság önmagában nem tud változást hozni. Ha azt mondjuk, hogy mi koordinációért, irányításért, a törekvési szint meghatározási felelősek, akkor mindig azt értem az alatt, hogy csak javasolni tudjuk ezeket. Maga a teljesítés, teljesítmény a voltak éppen végrehajtáson áll vagy bukik. Ezek azok a területek, ahol a tagállamok más és más mértékben ugyan, de úgy gondolják, hogy ez csak az ő területük. Mi megállapítottuk az EU célokat 2020-ra, a tagállamok meg a saját céljaikat egyes ambiciózusabbnak tűnnek, mások talán realistábbnak. Ebben úgy gondolom, hogy a válság után, ahol remélem vagyunk, fontos, hogy ne csak a bizottság, de onnan indítva az egész unió felülvizsgál 2020-as menetét, hogy vajon a célok még helytállóak-e. Szerintem alapvetően még azok, hiszen összefoglalói annak a társadalom képnek, amelyben akarunk élni a jövőben, de ha nem, akkor ki kell igazítani őket némileg. És a másik kérdés, hogyan tudjuk megkettőzni erőfeszítéseinket, hogy eljussunk a célokhoz. A, a teljesítmény alapú ö, menedzsment az irányító ö, pál, irány, és a 2020-as stratégia elemeit mainstreaming révén be kell építeni az összes szakpolitikába, és a, a az energiahatékonyságot, célját kövessék, a kutatási célokat, az oktatási célokat, és így tovább. És azt gondolom, hogyha a bizottság előáll, az új bizottság a saját értékelésével a stratégiát illetően, meg az adaptációs igényeket illetően, a legnagyobb kérdés, amit meg kell vizsgálni, a hosszabb távú perspektíva mert a mi elemzésünk szerint most a rövidtávú intézkedések, amelyeket a tagállamoknak meg kell lépnie, ezeket kell aktívabban nyomon követni, de sok esetben a hosszú távú gondolkodás rovására megy. Sok esetben a kutatási például célokra csökkentettük a költségvetést, ez is ezt a gondolkodást tükrözi. Ezzel szemben vissza kell lépjünk a korábbi pályára, ahol is, a, ahogy mondotta, a bizottság egyfajta konvergencia gépként üzemel, és meg kell vizsgálni, mit tehetünk, ez, irány, hogy ez irányba húzzuk a tevékenységünket a rendelkezés álló forrásokkal. Tehát össze kell kapcsolni a célokat az eszközökkel, ebben lehet a válasz egyik része. Ezért fogja a három héten belül a bizottság a beruházási csomag összeállítása után ugye arra törekszünk, hogy a beruházások szintjét növeljük, a bizalmat a beruházásokba, és ezáltal a magántőkét bevonjuk. Mindezek révén igyekszünk összekapcsolni a célokat, a szakpolitikákat, az eszközöket. Ez egy közös felelősség. Mi meg tudunk határozni gondolatokat, tudunk javaslatokat tenni az eszközök összehangolására, ám végső a tagállamok kell, hogy a megfelelő kombinációt összeállítsák a saját ságos helyzetük nek megfelelően. Egyetértek azzal is, hogy különbséget kell tennünk a csalás meg a szabálytalanság között. Ez minden szinten nagyon fontos distinkció. Nem hiszem, hogy a csalással szemben bármikor is e, hanyagok lehetünk, ám legyünk körültekintőek abban is, ahogy a nem csalásnak minősülő szabálytalanságokkal szemben fellépünk. A bizottság több anyagában szól arról, hogy az ellenőrzés és annak költségeit helyre kell tenni. Fontos, hogy legyenek rendőrzések, ám ezek ne legyenek olyan súlyosak, hogy elakasztják a programok végrehajtását, és ha vannak olyan szabálytársak, amelyek korrigálhatók, korrigálják azokat. De a csalás nem elfogadható. Ugyanakkor meg kell találni megfelelő egyensúlyt. Nagyon sok hibát úgymond jó hiszeműen is el lehet követni. Tehát egyrészt igyekszünk a, a szabályokat egyszerűsíteni, mert sokszor nagyon bonyolultak, és ez önmagában is sok hibát okozhat. Az MFF-ben is hatalmas erőfeszítéseket tettünk, hogy egyszerűsítsük a dolgokat, ám a társjogalkotói folyamat révén, ami az eredmény aztán talán még bonyolultabb lett, mint amit javasoltunk. Úgyhogy tovább kell keressük az egyszerűsítés útjait, és kikerüljük azokat a hibákat, korrigálunk a hibákat, amelyek nem csalásból adódnak miközben az ellenőrzések költségeit is szem előtt kell tartsuk, meg a, arra figyeljünk, hogy ne veszítsük el a programok tényleges céljait, ne vesszen el a bába között, sok bába között a gyerek. Abszolút, de hamzidi teljes mértékben így van, és itt a szakbizottság támogatja önöket, mert számunkra is hasonlóképpen fontos ez a téma, de bizonyosan nem egyszerű. A következő Arnold kolléga. come back to the... Szeretnék a clearinghouse témára visszatérni. Önök olyan eseteket írtak le, és ott valóban azonosításra került egy, nem is tudom, strukturális problémának lehet talán leírni. Ugye a clearinghouse arról szól, hogy a bizottság ezeket a problémákat meg tudja javítani, és, és a clearinghouse gyakorlatát javítani. Én tudatában vagyok annak, hogy bizonyos bizalmasságot itt tiszteletben kell tartani, és ugyanakkor azt is elmondom, hogy az átláthatóság és a, a bizalmasság, titkosság között kell, hogy legyen egy egyensúlyi állapot. A kérdésem az, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy hogy, hogy ez a kettő megvalósuljon. Tudom, hogy van egy titkos olvasó szoba, amelyben a személye kiválasztott köre hozzáférhet a dokumentumokhoz, ugyanakkor lehet-e az információt olyan módon esetleg átszerkeszteni, hogy az információ alkalmas legyen arra, hogy a közvélemény is értesüljön róla, anélkül, hogy titkot sértenénk, vagy lehetne ezeket az információkat és dokumentumokat a vizsgálat lezárása után egy bizonyos idővel nyilvánosságra hozni, hogy a közvélemény megtudja, hogy mit és hogyan vizsgált ki az Olaf. Tehát én értem, mondom, a, a titkossági titkossági problémákat, de igazán volt csak arról volt szó, a titkosságról és annak fontosságáról, míg az átláthatóságot talán kicsit hanyagolták. Um, well, there's also the very... Nos, emellett természetesen ott van az ártatlanság vélelme is, ami egy fontos elv Nyilván, amíg a bíróság le nem zár egy ügyet, addig eh, az ártatlanság vélelmét tiszteletben kell tartanunk. Tehát eh, nem arról van szó, hogy kiszerkesztjük vagy kitakarjuk eh, az adatok egy részét, mert itt akkor oda kell figyelni a személyiségi jogokra is, és az adatvédelemre, illetve az ártatlanság vélelmére is. Az Olaf egyébként időről időre nyilvánosságra hoz adatokat az éppen vizsgálat alatt levő ügyekről, és amennyiben egy bizottsági tisztviselőről van szó az eljárásban, akkor arról szintén megfelelő formában tájékoztat az Olaf. Tehát szerintem van információ, ami elérhető, az átláthatóságot ebben az értelemben eh, mi is támogatjuk, de szerintem ennél tovább nem lehet lépni, eh, anélkül, hogy alásnánk vagy az ártatlanság vélelmét, vagy az adatvédelmet. Az, hogy egy bizonyos idő után nyilvánosságra hozzuk az adatokat, azzal kapcsolatban pedig azt mondom, hogy nagyon hosszasan el tud nyúlni egy ilyen eljárás attól kezdve, amíg az OLAF megindítja a vizsgálatot, és aztán az állami bíróság ítéletet hoz, a kettő között iszonyatosan hosszú idő tud eltelni. Meg lehet vizsgálni persze, hogy lehet-e ezekben az ügyekben tenni valamit, de én még egyszer hangsúlyozom az ártatlanság vélelmének és a az adatvédelem, illetve személyes adatok védelmének fontosságát. Köszönöm. Next a the Következő a hozzászólók eh, Listen Stász kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm D. asszonynak a válaszokat. Számos kérdést kaptak az alaptémájával kapcsolatosan, és természetesen mindenki megérti, hogy a bizottság az Olaf vizsgálódások alatt beavatkozhat, az világos, de a parlament, illetve a felügyeleti bizottság feladata, hogy figyeljenek arra, hogy az Olafnál megfelelően menjenek ezek a vizsgálódások. A jelentés tételnél is, amikor számos esetről számolnak be, amelyeket megindítottak, ott is biztosnak kell legyünk abban, hogy a folyamatok korrekt módon zajlanak. Mi itt a parlamenten belül, illetve a felügyeleti bizottság tagjai egyre inkább kétségeket táplálunk azt illetően, hogy az OLAF, illetve az OLAF főigazgatója hogyan készíti a munkastatisztikákat. Nos, itt például a főigazgató, vagy az Olaf egy, a főigazgató adott egy megbízást az Olaf egy osztályvezetőjének, hogy szisztematikusan nyissanak meg ügyeket, és aztán ez nem történik meg. Vannak olyan jelentések is, amelyek arra vonatkoznak, hogy az Olaf egyes ügyekben nem jár el. Hűr van totale Hogy mi a időtartama a teljes vizsgálatnak, hogyan lehet ezt sok esetben szabálytalan módon lerövidítik a vizsgálatokat. Vannak olyan jelentések, melyek a, melyeknél a, a címadás is az Olaf ügyeknek megváltozik, és az ügy címéből nem lehet már ö, levezetni, hogy voltak éppen miről is szól az ügy, miért vált kevésbé átláthatóvá az olapot felülvizsgáló intézmény számára. Tehát több ilyen ügy forog a, a közvélemény körében is. A, a kérdésem az, hogy vajon ők tudnak-e az ilyen gyakorlatokról, Önöket aggasztja ez, az ilyen jellegű tevékenységek, és ha tudnak róla, milyen eszközeik vannak, hogy beavatkozzanak, amin, úgy értem, az ön, önök alatt a, a bizottság egészét értem, milyen eszközeik vannak arra, hogy beavatkozzanak az olaf főigazgatójánál, hogy befejezzék, hogy véget vessenek ezeknek a gyakorlatoknak. Azok a statisztikák, amelyek rendelkezésünkre állnak, vajon helyén valóak-e, megbízhatóak-e és átláthatóak-e. I think it's very important to understand. Köszönöm. Az Olaf státuszát érdemes megérteni. Administratív szempontból a bizottság része, ugyanakkor a vizsgálataiban teljes mértékben független. Nem kérdezünk rá, hogy mennyi ideig tart a vizsgálat, hogyan vezetik a statisztikát, mert az szerintem már beavatkozás lenne egy nyomozóhatóság munkájába, ezért ezt nem tesszük. Ezért is van egy felügyelőbizottság annak érdekében, hogy az Olaf függetlensége felett őrködjön. És amennyiben kérdés merül fel az Olaf tevékenységével kapcsolatban, akkor akkor más testületek kell, hogy ezt megvizsgálják. De a bizottság nem szállhat ebbe bele. Nem tudunk belefolyni abba, hogy az Olaf hogyan végzi a munkáját. Komoly kritikákat kapnánk, ha ezt megtennénk. Administratív szempontból eh, például személyzeti eh, szabályok eh, vonatkozásában ők a bizottsághoz tartoznak, de az, hogy hogyan dolgoznak, az nem a mi dolgunk. Ahhoz nekünk semmi közünk. Én vagyok a következő a felszólalk listáján, ezért magamhoz ragadom a szót. Nos, jól értem, amit itt láthatunk, éppen ezzel a ponttal folytatnám. Itt nem arról van szó, hogy be akarunk avatkozni abba, hogy hogyan zajlik a nyomozás, a vizsgálat, hanem itt arról van szó, hogy abba akarunk beavatkozni, hogy itt az intézmények, az EU-s intézmények esetlegesen tudatosan téves információt kapnak. Hogyha tehát a bizottság megkezdi a vizsgáló, hogyha nem kezdi meg a vizsgálódást időben a tisztviselők jogaival összhangban, akkor ez bizonyosan nagyon káros hatásokkal járhat. Kapunk információt. Oda félrevezeti a stakeholdereket a kiválasztási munkában. Ennél is az angol nem olyan jó. Tehát, ha bejövő információt kap az alap, akkor nem azonnal indul a vizsgálat, több hónapba kerülhet, mire az eset bekerül a rendszerbe és a statisztikába. Csak az ügy regisztráció után indul a 60 napos bejelentési határidő, mondja maga a szabály. Ezért az 5-6 hónapig az íróasztalon levő ügy csak akkor kerül a nyilvánosság elé, hogyha, 60, hogyha valóban eseti nyilvánítják, és onnan indul a 60 nap. 2014 első felében több mint 350 ügyet akasztottak el több hónapra regisztráció előtt. A, ez a kiválasztók hatáskörébe tartozik. Tehát itt látjuk, hogyha ki akarunk takarítani, akkor ezt tegyük is meg, de akkor biztos, hogy lesz egy közepes erősségű földrengés, és a bizottságnak, ha ezt meg akarja akadályozni, akkor végre tennie kell velem, mit ez így tovább nem folytatódhat. Itt most már több forog kockán, mint a csalás elleni küzdelem hatékonysága. Én azt hiszem, hogy nyugodtan moshatjuk kezeinket, nem tőlünk függ ez. A felügyelő bizottság megpróbálja ezt megtenni hónapról hónapra, folyamatosan csak statisztikákat kapunk. Azt hiszem, hogy tényleg nehéz dolgok van az ezzel foglalkozóknak, és elmondhatom önöknek, hogy ez így nem folytatódhat tovább a felügyelőbizottság illetően ö, újabb ö, munkatársakat akarnak oda küldeni a tagállamok részéről. Aztán meglátjuk, hogy beválik-e ez a számítás, de hogyha a bizottság semmit nem tesz, akkor ez egy fenyegető helyzet kialakulása az vezethet. Nagyon komolyan kell tehát ezeket a dolgokat vennünk, kérdéseket fogunk feltenni és szeretnénk ezeket, ezekre választ is kapni. Itt a csalás elleni küzdelemről van szó, tehát nem, tudunk, nem tudjuk azt elfogadni, hogy a számunkra bemutató statisztikák nem megfelelő, nem helyes adatokat tartalmaznak. Több vita volt már itt a fő igazgatóval, a szakbizottságunk részéről, és csak azt tudom mondani, hogy a bizottságnak cselekednie kell, a képviselők jogállásával kapcsolatos jogszabályára lehetőséget ad, miért nem tesznek semmit. Köszönöm a válaszukat. the is not Mert a bizottság nem felelős az olap munkájáért, mint ahogy felelős az egyes főigazgatóságok munkájáért. Ezt próbáltam elmagyarázni. A bizottságnak administratív szerepe van, gyakorlatilag mi adunk eh, irodát az olafnak, de nem vagyunk felelősek azért, ahogy az Olaf a munkáját végzi. Az Olaf főigazgatója időnként eljön önökhöz, őt lehet az esetleges kérdésekkel megkeresni, de a bizottságnak egész egyszerűen nincs felhatalmazása arra, hogy beleszóljon abba, hogy az Olaf napi munkáját befolyásolja. A jogszabályok nem engedik meg számunkra, hogy belefolyjunk az Olaf munkájába, az Olaf vizsgálatába. Nagyon sajnálom, ilyen egyszerű a jogi helyzet. Nem, mink, nem felénk kell az aggodalmaikat megfogalmazni, hanem a, vagy a felügyelőbizottság felé, vagy pedig a főigazgató felé, az Olaf főigazgatója felé. Szintén, de kollégi hát Stász kolléga kérdezte önt. Nos, önök ebben a történetben nem játszak? I've heard what you said. Hallottam, amit elmondottak, de mivel nem vagyunk felelősek, nem, nincs hatáskörünk, nem kapjuk meg ezeket az információk kéréseket, nem, a, nem nekünk kell címezni, hanem közben az Olafnak, nem a bizottságnak. Next off the list is the colleague Cella. Következő a Zeller kollega. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék visszatérni az EU 2020-as stratégiára és a célok teljesítésére. Életem nagy részét egy olyan államban éltem le, ahol a tervgazdaság volt a meghatározó, nagy tervek, öt éves terveket készítettek, aztán hatalmas sikereket könyveltek el, hogy elérték a tervet. Ez az állam viszont már nem áll fenn, nem síratom, ám annyi konzekvencia levonható, hogy a szociális piacgazdaság legyőzte a tervgazdaságot, amit szívesen alá is írok, és örülök neki. Most ugye megint nagy terveket írunk, tíz évek terveket most már célokról, meg a célok elérését mérnénk. Ám kérdés, hogy hogyan ellenőrizzük voltak éppen a célok teljesülését? Úgy gondolom, egy olyan blamás, amit 2009-ben történt, nem megengedhető. Amikor elkezdtem a munkámat a parlamentben, akkoriban az egész Lisszaboni stratégiát nevet viselte, amelyet csendesen eltemettünk, anélkül, hogy megvitattuk volna, hogy voltak éppen miért is nem értük le ezeket a célokat. Hát aztán senki sem mondta a de azt hogy hát ez elmúlt, csináljunk egy új stratégiát. Az új stratégia keretei között meg ugye öt év már eltelt ebből is. Szerintem eljött az ideje annak, hogy végig gondoljuk, hol is állunk most. Nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy a felelősséget egymástól, egymástól tologatjuk, hogy a Európai Unió céljai nem valósulnak meg, vagy a tagállamok céljai nem valósulnak meg. A tagállamok és az EU intézmények együtt alkotják az Európai Uniót. Ha a tagállamok célokat állapítanak meg, és ezeket európai célokként adják el, úgymond, akkor a bizottságnak is feladata, hogy ezek a célok elérése kerüljenek, különben a mi hitelességünk is sérül. Az új bizottság és az új parlament is most 5 évig, vagy mondjuk 4 és fél évig fog dolgozni 2019-ig, és akkor lehet, hogy kiderül majd, és kiderül majd, hogy a stratégia sikeres volt-e vagy sem. Ez nagyszerű projekt, amelyet valóban annak tartok, fontos, hogy sikerre vigye e projekteket, és hogyha objektív okoknál fogva, ha nem lehet meghatározni egyes célokat, vagy nem lehet meghatározni célokat, akkor meg kell, át kell alakítani a dolgot úgy, hogy meghatározó legyen, és az egészet populárisabbá kell tennünk, jobban kell reklámozni a lakos, hogyha a nemzeti parlamentekkel, vagy a, a regionális parlamentek képviselővel beszélek, nekik megvannak a saját céljaik, de az EU 2020-as stratégiáról nem igen beszélnek, csak egy pár szakértő tud róla. Ez nem egy köztudott dolog a tagállamok szintjén, és a, a szakpolitikák kialakításánál nem nagyon beszélnek a kétszerúta stratégiáról ezeken a szinteken. Tehát a közösségi Európai Uniós projekt közösségét így is látnunk kell. Ezért fontos a 2015 16-os év, az új pro programok végrehajtásánál is figyelnünk kell ezekre a kérdésekre. Megint csúszásban vagyunk, az operatív programokban a partneri megállapodások csúszása miatt lehető strukturális politika is késni fog, holott már 2014-ben el kellett volna induljanak a projektek, az idő sürget, 5 év nagyon gyorsan eltelhet, már most fel kell készülnünk arra, hogy realista célokat határozzunk meg, és az Európai Unió egészét hitelesen vigyük előre, és ne kerüljünk megint oda, hogy azt mondjuk megint, hogy hát jó ötlet volt a Lisszaboni terv, de lépjünk tovább rajta. Uh, thank you very much. I'm, um, I have a lot of sympathy with... Köszönöm. A kérdés mögött álló gondolkodásmódot én magam is megértem valóban oda kell figyelni, hogy ne legyen túl sok célkitűzés, amiket aztán nem tudunk elérni, teljesíteni. Ugyanakkor azt is el kell dönteni, hogy hogyan mérjük az eredményeket, tehát ebből a szempontból a célok fontosak és hasznosak. A célok arra is jók, hogy felkeltsék a figyelmet, tudatosítsanak, és én azt gondolom, hogy az Euró 2020-as stratégia egyes pontjain ez ez fontos. Például a kutatásfejlesztési célkitűzés felkeltette az országok, ráébresztette a tagállamokat arra, hogy nem költenek eleget. Beszéltem például a másik célkitűzésről, az iskolaelhagyók számáról, a diploma vagy a bizonyítvány nélkül iskolaelhagyók számáról. Ez, az, ez a célkitűzés is hozzájárult ahhoz, hogy a tagállamokban különböző szakpolitikákat dolgozzanak ki, amelyek révén csökkenthető a kvalifikációk nélkül iskolát elhagyó diákok száma. Tehát azt gondolom, hogy a stratégiának ez a fajta megfogalmazása, ez, ez, ez hasznos. A Lisszaboni stratégia azért vallott kudarcot, mert túl sok célkitűzés volt benne, amelyek között viszont nem állítottak fel prioritásokat. Tehát én úgy gondolom, hogy az iránymutatás céljából fontos az, a, a célok megfogalmazása, illetve ezek mobilizálnak ezek a célok, a tagállamoknak a vonakodása, hogy nem akarják a célokat kötelezővé tenni, az abból fakad, hogy nem biztosak abban, hogy képesek elérni a célokat. Amit mi itt szeretnénk, az az, hogy a célokat összekössük a az elérésükhöz szükséges eszközökkel. Ezek egy része nyilván pénz, ennek a pénznek egy komoly része az EU költségvetésből jön, de összességében az mégiscsak az EU költségvetése az össze-európai pénzeknek mindössze 1 százaléka, tehát ebből nyilván korlátozott eredményeket lehet elérni. De mindenképpen az a célunk, hogy odaállítsuk az eszközöket a célok mellé, ennyit tudunk tenni európai szinten a a munka dandárja az nemzeti szinten végzendő el, ők felelősek a munka elvégzéseért, ez nem is fog változni, de azt gondolom, hogy EU szinten eh, sokat tehetünk annak érdekében, hogy eh, a tagállamok eh, megkapják a szakpolitikai támogatást, és megkapják adott esetben az anyagi támogatást és Ez azonban egy folyamat, ehhez idő kell, és Én azzal is egyetértek, hogy a stratégia nem olyan jó, mint amilyennek mi szántuk volna. Megpróbáltuk a különböző tagállamokban megerősíteni a személyi állományunkat, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot a nemzeti parlamentekkel, vagy a társadalmi civil szervezetekkel. Megint csak ez a folyamat is lassabban halad, mint ahogy reméltük, de nő az érdeklődés, a civil társadalom is egyre inkább szeretne velünk egyet, egy, együttműködni a célok megvalósítása érdekében. Tudom, hogy ez nem tökéletes válasz, de azt akartam csak mondani, hogy tudatában vagyunk azoknak a felvetéseknek, amit a képviselő úr az előbb itt előterjesztett, és megpróbálunk tenni is. Köszönöm, megint csak én következem. Korábban De Jong kolléga utalt a biztosok etikai kódexére. Az Adhok Etikai Bizottság 2013-ban felvetett egy ügyet, és ez 2009-re nyúlt vissza az a döntés, amely a bizottsági, az így néz ki, tehát szinte lehetetlen ezt a dokumentumot elolvasni. Egy dolog világos, itt egy etikai kódex sértésről van szó egy egykori biztos által, itt egy néptelen feljelentés volt, vagy utalás, hogy volt egy olyan szerződés, ahol nem volt engedély. Ez az ügy, ennek van-e utóélete, és miért lehetünk biztosak abban, hogy az etikai kódexet betartják? És mindaz, amit mi itt kigondoltunk, mindez a szép dolog, nos, hogy ezt betartják, hiszen mi is közreműködtünk ebben, bízhatunk-e abban, hogy egy ilyen eset újra nem fordul elő. Nos, ez a legrosszabb eset, amit megtörtént, reméljük ez nem fog újra előfordulni. Hogyan lehet ön ezt? Köszönöm a válaszát. Um, well, on this specific case... A konkrét eset szerintem azt mutatja, hogy a kódex működik, mert amikor a bizottság megkapta ezt az információt, akkor lett egy vizsgálat, és abból lett egy bizottsági döntés, amelynek a részleteiről nyilvánvaló kifolyólag most nem tudok itt többet mondani. Kis számú emberről van szó, akik tudják, hogy mi a felelősségük, és a volt bizottság volt bizottsági tagokkal kapcsolatban is a beérkezett esetek számából ítélve elmondhatom, hogy tudatában vannak a felelősségüknek, és ők odafigyelnek, úgy látom, hogy kompatibilis legyen a kódexel, a viselkedési kódexel, etikai kódexel az, amit a bizottsági tagságuk után is tesznek. Ugyanez igaz az új bizottság tagjaira, ők is tudatában vannak, ők is tudatában vannak annak, hogy milyen magatartást várnak el tőlük, és ebben az értelemben szerintem minden, amit meg lehet tenni, mindent, amit meg lehet tenni, ezt meg is teszünk. A bizottság rendszere ebben az értelemben szerintem működik, és szigorúbbak is, szigorúbb is ez a rendszer, mint amely más rendszerek, amelyek léteznek tagállamokban vagy külügyminisztériumokban. Tehát ez egy igen szigorú etikai kódex, amit betartatunk tehát az az ügy, amiről ön is beszélt, az azonosítva lett. És valójában pont az, hogy az az ügy is kibukott, az azt jelzi, hogy a rendszer működik. Köszönöm. Rendelkozásodnak ennek az esetnek volt-e bármiféle következménye, például a nyugdíjcsökkentés tekintetében, vagy volt egy utólagos engedélyezés, hogyha én ezeket a törléseket jól értem? Yes, you have understood it correctly. Igen, jól értettem. Kollégi Novakov, bitte. Novakov kolléga következik. Elnézést kérek, hogy háttal fogok beszélni főtitkár asszonynak, de a mikrofon felé kell fordulnom. Úgy tudjuk ugye, hogy a bizottság eh, eh, pénzfelhasználása, technikai támogatás, konzultációs szolgáltatások eh, vonatkozásában van-e valami adatunk arra nézve, hogy a pénzeknek mekkora része jut el ténylegesen a kedvezményezettekhez az alapoknál, és mennyi az alapnak a fenntartási vagy kezelési költsége, ez 10% alatt marad-e, vagy e, mondjuk, az, ha másképp fogalmazok, egy euróból, minden euróból mennyibe kerül maga a rendszer, és mennyi jut el a kedvezményezettekhez? Um, it, obviously... Nyilván valóan csak általános választ adni, hisz esetről esetre változhat a számodat. Az alapok nyújtott a támogatások, és ebben százalék lehet az, mert konzultáció, hogyha mondjuk eleve egy tervezési projektről van szó. Ám általában a technikai támogatás, meg a programtámogatás kb. 6 százalék, tehát jóval 10 százalék alatt van. De ez egy nagyon általános válasz persze csak. Ich habe noch eine Frage zum Thema. még egy kérdésem a Truck and Trace kérdéséhez. 2013-ban volt egy tender, a DigiSanko adatai szerint itt a dohány termékekkel összefüggésben egy portugál cég, egy volt spanyol biztos által vezetett cég kapott megbízást. Nos, itt a track and trace kérdéséről van szó, tehát hogyan lehet egy ilyen fajta rendszert felépíteni, hogy dohány termékeket akár a cigarettás dobozig, vagy a kartonig nyomon kövessünk. A tender kritériumai között szerepelt a WTO standardek szerint 5 éven keresztül nem szabad a dohányiparnak dolgozni. És a cég a Europe Grab Consulting Portugáliában az egy szubvállalkozónak adta ezt a megbízást, a csoportot egy egykori uh, Szigpa menedzser alapította, a Szigpa egy amerikai cég, amely ilyenfajta dolgokban tevékenykedik, és ez a Szigpa 2012. decemberében alakult, tehát nem tartozik ezen öt éves calling uh, időszak hatája alá, és ez igencsak elgondolkodtat ez a történet, ugyanis a track and trace kérdéseiben itt tulajdonképpen egy lobby küzdelem zajlik a kulisszák mögött. Itt nemzetközi standardekről van szó, kozmetika, gyógyszerek, egyéb termékek, tehát nagyon érzékeny dolgokról van itt szó. Tehát ez az alvállalkozóknak való kiadás, amely nem szerepelt a tender eredeti ki írásaiban, ez nagyon sokakat bizonytalanná tesz, vagy bizalmatlanná tesz. Nos, az lenne a kérdésem, hogy mi a véleménye az, az ilyenfajta tender kiadásokról? Uh, Madam Chairman, elnök, azt be kell valljam, hogy ön jobban ismeri az ügyet sokkal, mint én magam. A, viszont, ha van konkrét kérdése van, nyilván írásban tudok válaszolni rá, amit konzultáltam kollégáimmal, de én magam nem vállalkoznék most erre. Írásban teszem majd. Kérem, tájékoztasson, ha részes választ kér, és, mint mondottam, reagálok rá. Ja, és hát Nos, még öt kérdést jegyeztem fel, ezt majd átadom önnek más kérdésekkel összefüggésben nem tartozom csoporthoz, nagy figyelemmel, nagy aggodalommal nézem, hogy mi is történik a tendereztetés körül, miféle spekulációk, és éppen ezért szeretném, hogy nagyobb átláthatóságról gondoskodjunk ezen a területen saját érdekünkben is. Mindenhol ott vannak ezen vállalkozások képviselői, és minden szót megfigyelnek. Nos, lenne még egy kérdésem Románia-Bulgária vonatkozásában az együttműködés és ellenőrzési mechanizmusokat illetően. Talán másokat is érdekel ez itt a szakbizottságban, de ők hallgatásba burkolóznak. Most négy staff tag felelős, azért írják önök, meglepett, hogy ilyen kevesen vannak, mert az Olaffal hárman foglalkoznak, ezzel a fontos dologgal pedig csak négy személy, tehát ez azt jelenti, hogy csak fél szemmel figyel oda a bizottság erre a dologra? Az is érdekelne, hogy hogyan folytatódik ez tovább. Nagyon figyelmesen olvassuk Románia-Bulgária országjelentéseit. Tudjuk, hogy Romániában nagyon sok kísérlet van arra, hogy ki kerüljenek ez alól a mechanizmus hatája alól. Én ezt nagyon kritikusan látom, mert még mindig vannak hiányosságok, ezért jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban állást foglalna. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy az EU-s forrásokat megfelelően védik, hiszen Romániában és Bulgáriában a forrás kezelés nagyon nagy aggodalmakat kelt. Romániában az agrár alapnál rengeteg a szabálytalanság, az első a szabálytalanságok listáján Bulgáriában a helyzet némileg javult, de még mindig nagyon messze vagyunk az ideálistól, tehát Itt van a 318-as jelentés a Juncker csapat, amit éppen most nyújtottak be, ahol a beszámoltathatóság is szerepel a csomagban, az egész csomagot illetően. Ez nem a 2013-as mentesítéshez tartozik feltétlenül, tehát a teljes csomagból információkra várunk, ami az intézkedéseket illeti, jó lenne, ha teljes csomagról informálnálak, és nem csupán arról a 8 milliárd euróról, amit érintve van. Köszönöm a válaszát. Thank you very much. On the... Köszönöm a CVM mechanizmussal kapcsolatban. Arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy holnap a bizottság elfogadja a legutóbbi jelentését, amiből kiderül, mennyi előrelépés történt az előző jelentéshez képest. A fő célja ennek a mechanizmusnak az, tehát nem, nem a közösségi alapokra koncentrál, mert az Olaf asztalára tartozik, hanem főleg a két ország jogrendszerét, bíróságok rendszerét és a korrupció elleni harcot. Tehát ez nem csak az EU lapok, hanem azon túlmenő értelemben is a korrupció elleni harcot vizsgálja. A mechanizmus segítette mind a két országot megfelelő jogszabályok elfogadásában és az utóbbi években a készítés együttműködés része a mechanizmusnak abban segített, hogy képezzék a bírákat, hogy függetlenül tudjanak működni, megfelelő számítástechnikai háttérrel, jó struktúrában észszerűen szervezzék meg a bíróság munkáját. Annak ellenére, hogy látható világos előrelépés, az is érezhető, hogy egyes területeken továbbra is szükség van arra, hogy a visszafordíthatatlansága és a fenntarthatósága az új rendszernek bizonyossá váljon. Juncker elnök szeretné e bizottság égisze alatt befejezni az elkötött évben ennek a mechanizmusnak lezárni a működését, tehát nem az a cél, hogy örökké fennálljon, mindig is átmeneti eszközként tervezték meg a csatlakozás utáni időszakra, intenzív segítséget nyújtva a két államnak a csatlakozás után. Ez volt a cél, de mindig úgy tervezték, hogy előbb-utóbb lezárul. Mióta a mizmus működik, a bizottság egyre több figyelmet szentel minden tagállamban a jogrendszer működésére. Van egy igazságügyi scoreboardunk, meg korrupcióellenes pontozó táblánk, úgyhogy ha a CVM célját elérte, akkor a, a úgymond normális megfigyelési mechanizmusok lépnek majd érvénybe helyette. A bizottság úgy fogja vizsgálni a jogrendszert ebben a két államban is, mint a többi tagállamban. Tehát nem az lesz, hogy kivezetjük ezt a rendszert, és aztán semmi se történnék. Tehát nem, nem befut a kikötőbe a hajó, és akkor azzal vége, hanem tovább is figyeljük a jogrendszert, ahogy a többi tagállamban. A beruházási csomaggal kapcsolatban jelen pillanatban annyi mondható el, ugye most még a javaslat az asztalon van, még jóvá kell hagyni, az algondolat az, hogy az, Európai, az EBB legyen a, a projekt kiválasztásért felelős intézmény, és a végrehajtást is biztosítania kell. Ha ezt a javaslatot jóvá hagyják, akkor föláll egy beruházási bizottság, mely az alapot fogja képviselni, de az általános kritériumokat vizsgálja felül, nem a konkrét projekt kiválasztás majd ez a testület. Az alapok elköltésének a jelentéstétele az EBB-nél történik, úgy, ahogy szokott a parlamenttel egyébként kapcsolat tartani és jelenteni a bank. Szakpolitikai szinten pedig nagyon szorosan együttműködünk a, a parlamenttel annak érdekében, hogy a a projektek valóságos európai érdeket hordozzanak, és ez meg is jelenjen. Ha a mechanizmusról döntés született és feláll, akkor nyilván majd meg kell vizsgáljuk azt, hogy a 318-as cikk alapján való jelentés a jövő években hogyan fessem a program előadásáról. Ám jelen pillanatban az a koncepció, hogy ez egyfajta test, olyan testületként működik, amely egyfajta felügyelő bizottságként, vagy egyfajta grémiumként fogja majd felülvizsgálni az alapműködését. Thank you, Chair. Köszönöm. Köszönjük, főtitkár asszony. Elnézést kérek, hogy késve érkeztem, valójában most szállt le a gépem. Egy, egy pontosításra kérdeznék rá, de még mielőtt ezt megteszem, megragadom ezt az alkalmat, és rákérdezek arra is, hogy ki a felelős az Olaf különleges vizsgálatainak folytatásáért, hogyha a bizottság nem, és mi állandóan fölteszünk kérdéseket, ők pedig nem akarnak válaszolni. Azért csodálkozik az ember. Az Olaf állandóan a függetlensége miatt aggódik. Én meg nem tudok elképzelni még nagyobb függetlenséget annál, mint amit az Olaf jelenleg élvez, de ezt tekintsük megjegyzésnek. Ugyanakkor a kérdésem is ehhez kapcsolódik. Pontosítást szeretnék kapni a válaszával kapcsolatban, a hármas írásbeli válaszával kapcsolatban. Ugye a kérdés lényege az volt, hogy megtudjuk, hogy az önök által begyűjtött információ egy része, amely információ ugye az Olaf vizsgálataira vonatkozik, hogy ezeket szűrike, vagy ezeket az információkat mind megkapja a az Olaf, és ehhez képest a választ én nem nagyon értem, mert ha valami szűrve van, akkor az ugye, akkor az ugye elég egyértelmű első ránézésre. Mit, mit, mit ért az alatt, hogy a szükség szerint az összes információt átadja a főtitkár? Az as required, szükség szerint az kinek a szüksége szerint, az övéké, az Olaf szükségei szerint, vagy az ön legjobb belátása szerint, vagy valami másik szereplő, és egyébként pedig ők honnan tudják, hogy szükségszerű információt kapják ki, amikor nem tudják meg, hogy mennyi információ van még önnél, amit ön nem ítélt szükségszerűnek. Nem teljesen értem, de ön érti a kérdést, ugye? Nos, az as required az, az, a, az Olaf alaprendeletére ula, utal, eh, amely leírja, hogy hogyan működik az Olaf, és hogyan működik ehhez képest a bizottság. Ami, amikor a főtitkárság információt kap, eh, és eh, amely kihat az EU költségvetésére, azt az összes adatot mi átadjuk az Olafnak. Tehát igazán igen tágan értelmezzük azt, hogy mit kell átküldenünk az Olafnak, és azt hiszem, hogy elég jól bizonyítottuk már azt, hogy minden releváns szabálytalanságra vonatkozó információt azt mi átadunk, és az, hogy aztán abból lesz-e vizsgálat, vagy kiegészítő vizsgálat, vagy nem tudom mi, az, az, az ebből a szempontból az ő dolguk. Amennyiben mi kapunk egy nyilvános bejelentést, vagy egy whistleblower bejelent valamit, vagy mi magunk találunk valamit, ami aggodalomra ad okot, akkor ezt mind továbbítjuk az Olafnak. Ez egyébként az egyetértési megállapodásunkban is szerepel. Kollégi Soltis, bitte. kolléga. Gospa predsedujoča, hvala za <clears throat> besedo. Köszönöm. Köszönöm, elnök. Olasz. Olafu je na tem odboru večkrat teče beseda, tako dnevni. Nos, eh, itt ebben a szakbizottságban több ízben eh, negatív és pozitív értelemben is felmerült ez a téma, amivel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Gyakran eh, felveti ön az Olaf függetlenségét. Azonban amikor függetlenségről szólunk, akkor mindenféleképpen szólnunk kell az emberi jogokról is. Nos, kérdésem az, hogy az OLAF vizsgálatai során a személyek jogait, a személyiségi jogokat tiszteletben tartják-e, védéke, vagy fennáll annak a kockázata, hogy az Olafot néha felhasználják eszközként, illetve az olaf vizsgálódásait egy személy elleni mm, küzdelemre vagy kampányra megfelelő védelmet biztosít az olaf struktúrája az ilyenfajta kísérletekkel szemben az első kérdés. A második kérdés, amelyet egyébként már az elnök felvetett, a Juncker program beruházási politikáját, illetően azt mondotta, hogy az Európai Beruházási Bank kiválasztja majd azokat a projekteket, amelyeket a csomag finanszírozni tud. Ez egy nehéz feladat. Hogyan fogja kiválasztani a projekteket, mi lesz az Európai Bizottság szerepe ebben a folyamatban? melyek a kritériumok a projektek kiválasztását illetően, amelyeknek meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak, úgy gondolom, különösen az Európa 20-as stratégia fényében, illetve ennek fenntarthatósági célkitűzései fényében összességében. Nem lesz könnyű feladat ez, sem az Európai Beruházási Bank számára, kérdésem az önök számára. Tehát a kérdésem az, hogy hogyan vesz részt az Európai Bizottság a projektek kiválasztásában a saját szakértőivel? Értékelik-e a költségeket, a beruházási bank költségeit a projekt kiválasztással összefüggésben? különösen az ezen beruházási ciklusban előirányzott összegeket illetően. Köszönöm. Első kérdésére következőkét válaszolok. A bizottság javaslatot tett, hogy létrehozzunk egy európai ügyészi hivatalt. Ennek a javaslatnak része a, a, a, a védelem jogával foglalkozik, jogával. Nem minden tagállam kíván részt vállalni, részt vállalni az Európai Ügyészi Hivatal munkájában, legalábbis kezdeteknél. Ezért a bizottság egy pót, egy, még egy javaslatot kidolgozott, mert az Olaf továbbra is ö, foglalkozik az ügyekkel, amelyek nem tartoznak az ügyészség hatáskörébe, és a bizottság egy új javaslatot dolgozott ki a, a másik javaslata vonatkozóan a, a védelem jogáról. Tehát erősíteni kívánjuk a, a védelemhez való jogot mind a két körben. A második kérdése a beruházási tervvel kapcsolatban. A bizottság világos a kezdetektől, hogy nem tervezünk semmilyen ágazati vagy földrajzi ö, címkézést. Tehát nem egy költségvetés felosztásáról van szó, hanem hiteleszközök létrehozásáról, tehát a pénzügyi tervek elég észszerűek kell legyenek ahhoz, hogy, hogy a, a, a hitel felvehető legyen, és annak megtérülése biztosított legyen. Tehát itt beruházási banki feladat lesz ez, egy befektetési banki feladat lesz ez. Feláll egy egy beruházási bizottság, ahol az Európai Bizottság is képviselte magát, ha meg a tagállam is szeretne hozzájárulni a, alaphoz pénzügyileg, akkor nyilván képviseletet kap ebben a testületben is. Ez azonban csak a fő irány szabja majd meg, a beruházás fő irányát. A konkrét projekt kiválasztását nem bizottsági szakértők végzik, hiszen nekünk nincs ilyenfajta befektetési bankári tapasztalatunk, nincs szakértelmünk ebben A kiválasztási folyamat költségé pedig azon díjakban jelenik meg, amit az EBB ró majd ki a megállapodás részeként. Wir haben schon ein Problem mit der EIB und der Mert amúgy is van egy gond az Európai Beruházási Bankkal és jelentéstevőjét, illetően elmondhatom, hogy nem feltétlenül kedvező a kép. Nincs további szólásra jelentkező, ezzel az eszmecsere végére értünk, köszönetet szeretnék önöknek mondani. És még egy problémát vetnék fel, ön azt mondta, hogy az OLAF problémakör az esetlegesen hamisított statisztikák kérdése. Nos, ezt a főtitkárral, főigazgatóval kell mitat, megvitatni. A mi gondunk az, hogyha ez a személy arra ad nekünk ö, alkalmat, hogy azt higgyük, hogy nem megfelelő ö, információkat kapunk tőle, akkor ö, itt ez a szolgálati aggal összefüggő kérdés is, a bizottságnak megvannak me a mechanizmusai arra, hogy az ilyenfajta dolgokat egy független vizsgálat keretében feltárják. Mi mit tegyünk, hogyha ez a helyzet? Ez mindenképpen egy szegénységi bizonyítvány, hogyha senki, egyetlen hivatalnok, vagy, fő, vagy magas szintű hivatalnok sem áll a szolgálati jog fölött. Erre mindenféleképpen vissza fogunk térni, és továbbra is ismételjük majd ezen kívánalmunkat. A, az igazgatás és kommunikációs mechanizmusokról még fogunk tartani egy meghallgatást Románia és Bulgária vonatkozásában. Jó lenne, ha el tudna látogatni ide akkor is és megvizsgálnánk ezen mechanizmus eredményeit az országok csatlakozás óta elért eredményei tekintetében, és jó lenne, hogyha ebben támogatna minket. Köszönöm, hogy időt szánt ránk, köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre, a többi kérdést még benyújtjuk. Köszönöm szépen, sok sikert és kellemes napot kívánok önnek, bizonyosan vissza fog még térni ide. Folytatjuk a napirendünket. Szerbia témájával, az Európai szemvevőszék külön jelentéséről van szó. EU e Az EU előcsatlakozási támogatási a Szerbia számára. Fazakas úr az illetékes a szemvevőszéknél, Dolcs Tamás a jelentéstevő. Köszönöm az, ö, köszöntöm David McAllistert és az AFET jelentős tévőjét Szerbia vonatkozásában. Az Európai Szemvevőszék Fazakas úr kap szót. Sorry. man halt gleich. Die Leute vom Generalsekretariat sind einfach diszipliniert. A főtitkárság dolgozói nagyon fegyelmezettek, csendesen hagyják el a termet, tessék, Fazakas úr. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Először is önnek és titkárságának szeretnék köszönetet mondani azért, hogy sikerült a külön jelentést a mai napon napirendre helyezni, és köszönetnyilvánítás mellett Deutsch Tamásnak, a jelentéstevőnek is szeretnék köszönetet mondani, hogy ennyire intenzíven foglalkozott ezzel a feladattal, és egy kiváló munkadokumentumot bocsájtott rendelkezésünkre. Az együttműködésünk már ö, hosszú időre nyúlik vissza. A horvátországi külön jelentésnél is ö, ő volt a jelentéstevő. Ö, nos, ö, mielőtt össze összefoglalnám ezt a dokumentumot, szeretnék egy történeti visszatekintést eszközölni, nem az ön tájékoztatására, hanem a sok új kolléga számára, akik ezt a történetet talán részben nem ismerik. Jól emlékeznek arra, hogy a számvevőszék 2006 nyarán egy külön jelentést készített az előcsatlakozási eszközről Románia és Bulgária csatlakozásra való felkészülése érdekében ahol is a KONC szakbizottság jelentkezésére, rendelkezésére bocsátottuk ezt a jelentést, és nagyon sok fontos, kritikus észrevételt említettünk ezen jelentésben. Az ön támogatásával néppárti koordinátorként egy külön ülést hívtunk össze, hogy a jelentést ezen keretek között megvitassuk. Nos, azon ülésen részt vett az akkori bővítési biztos Oli Rén is, aki az összefoglalást, illetve a megállapításokat megismerve azt mondta, hogy talán helyes, de túl késő, mert, mert a politikai döntés már megszületett a szemvevőszék észrevételei végkövetkeztetései, amelyek rendkívül kritikus észrevételeket tartalmaztak, nos, ezzel bebizonyosodott, hogy ezen két ország csatlakozása után egy évvel a bizottság kötelezve érezte magát arra, hogy egyfajta felülvizsgálati mechanizmust vagy együttműködési mechanizmust hozza létre ezen két ország vonatkozásában, hogy ezeket az irányítási program, problémákat, amelyeket jelentésünkben már felvetettünk, meg lehessen szüntetni. Nos, ezek az idő problémák, illetve ezek áthidalására a szemvevőszék úgy döntött, hogy Horvátország vonatkozásában készítsen egy jelentést két évvel ezelőtt, és most sokat fáradoztunk azon, hogy Szerbia vonatkozásában időben felvessük a megfelelő problémákat. A szemvevőszékkel való konzultáció alkalmával múlt héten rámutattunk arra, hogy mennyi időre van szükség a különjelentés elkészítéséhez, és rámutatnék azzal arra, hogy ezen jelentés elkészítése nagyon nagy jelentőségű, hiszen mi valamennyien politikai döntéshozók vagyunk itt a parlamentben, a bizottságban és a tanácsban, és fontos, hogy ezen jelentéssel segítsük Önöket a helyes döntés meghozatalában. Észreveteleink és végkövetkeztetéseink bizonyosan szem előtt tartandóak az Önök döntéshozatalánál. És úgy látjuk, hogy nagyon fontos, hogy ajánlásainkat a végrehajtó szerv, a bizottság figyelmesen megvizsgálja, hiszen itt arról van szó, hogy ezen országok előkészítése a lehető leghatékonyabb módon történjék. Ezért akartam köszönetet mondani, azért, hogy ma megadja itt a lehetőséget, hogy külön jelentésünket Szerbiáról bemutassuk itt. Szerbia egyike a legfontosabb balkáni országoknak, nem, tört, nem csupán történelmi szempontból, vagy felületét, vagy népességét tekintve, hanem amiatt is, hogy Szerbia 2007 óta az előcsatlakozási támogatás része, részese, és évente 170 milliót kap, tehát már több mint 1 milliárd eurót kapott Szerbia, és ezek az IPA források, amelyek az irányítás, az igazgatás területére kerültek, ez az egyik legfontosabb terület, amely nél az IPA arról gondoskodik, hogy a megfelelő kapacitások létrejöjjenek, hogy aztán Szerbia, ha csatlakozott az EU-hoz, akkor képes legyen az EU források megfelelő kezelésére. Az EU ezeket az IPA finanszírozásokat számos nem pénzügyi eszközzel egészíti ki, annak érdekében, hogy Szerbiát segítse az EU tagságra való előkészülésében. Vizsgálódásunknál újszerű feladatok vártak ránk. Két fontos pont volt. Az egyik, hogy vajon a bizottság hatékonyan igazgatta az IPA projekteket, és a második, hogy a bizottság a governance területén a nem pénzügyi segítséget, támogatást hatékonyan kezelte-e. Nos, itt nem arról döntöttünk, hogy ezen projekteket megfelelően kiválasztották-e, végrehajtották-e, hanem mi a fenntarthatóságukat akartuk különösen megvizsgálni. És különösen fontos volt Szerbiában ezek a horizontális témák, és itt a horizontális téma a korrupció, hiszen valamennyien jól tudjuk, hogy ezen ország esetében a korrupció nagyon nagy jelentőségű. Ezért minden egyes projektnél, akár governance, akár nem governance jellegű projekt, megpróbáltunk arra figyelni, hogy ez a horizontális téma mindig a bizottság vizsgálódásainak előterébe kerüljön, hogy ez az ország Szerbia ebben a tekintetben is megfeleljen az európai normáknak. Nos, röviden, a vizsgálat eredményeként a bizottság az ipar számára szent forrásokat összességében hatékonyan kezelte, tehát hatékonyan hozzájárult az IPA előcsatlakozási eszköz ahhoz, hogy az ország szociális és gazdasági reformokat tudjon végrehajtani, és az irányítását javítani tudja más IPA kedvezményezett országokkal gyűjtött tapasztalatok alapján a bizottság a pénzügyi és nem pénzügyi segítség nyújtása esetében a governance kérdésekre egyre nagyobb figyelmet fordít angolul. Örülünk, hogy ez egy kedvező jelentés, amit most önöknek be tudunk nyújtani. Fontos feladatok állnak előtt tettünk, és ezek a végkövetkeztetéseinkben és ajánlásainkban valamennyien szerepelnek. Örömmel szólhatok arról, hogy a bizottság válaszaiban valamennyi észrevételünket, ajánlásunkat magáévá tette, és most pozitív módon próbálja ezeket megvalósítani. Ebben az értelemben nagyon örülök, hogy itt most rendelkezésükre állok, ha kérdéseik vannak, és remélem, hogy ez a jelentés a politikai döntéshozók, tehát az Európai Parlament képviselői, a bizottság, valamint a tanács tagjai számára segíteni fog a politikai döntéshozatalban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentés bemutatását a bizottság részéről, vagy a jelentéstevő, először a jelentéstevő, Tamás parancsolj. Köszönöm a szót, milyen tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Elsőként is hadd kezdjem azzal, hogy pár minden napirendi pont és minden téma fontos a Költségvetési Ellenőrző Bizottság munkarendjében. Magam nem elsősorban azért, mert ennek a Európai Számvevőszéki külön jelentéshez kapcsolódó jelentésnek én vagyok az előkészítője, hanem a téma tartalma okán az egyik kiemelten fontos kérdésnek tartom. Általában az előcsatlakozási alapok felhasználásával kapcsolatos vizsgálódásainkat, de tágabb értelemben Szerbia Európai Unió csatlakozási folyamatát, tehát ezért örülök, hogy erről a kérdésről eszmét tudunk cserélni. Hadd kezdjem azzal, hogy rendkívül magas színvonalú. Az Európai Számvevőszéknek a kérdéssel foglalkozó eh, külön jelentése. Megítélésem szerint mind a bizottság munkáját, mind pedig a parlamenti szakbizottságunk munkáját nagyban segíti, úgyhogy engedje meg Fazaka Szabolcs számvevő úr, hogy eh, itt ehelyütt is személyesen az elismerésemet fejezzem ki az eddig végzett, ebben a témában is végzett eh, munkájáért. Elsőként hadd kezdem azzal, hogy Jelen pillanatban nem ismerhető, hogy nem ismerjük, hogy pontosan mikorra várható Szerbia Európai Uniós csatlakozása. A körvonalazódó mainstream politikai álláspont ugyebár az, hogy valamikor 2020 táján, a 2020-as évek elejére várható Szerbia uniós csatlakozása. Itt és most engedjék meg, hogy azért azt a kérdést fölvessem, hogy természetesen az elmúlt egy-másfél évtizedben az Európai Unió bővítése a csatlakozásokra vonatkozó döntés nagyon helyesen elsősorban politikai döntés volt. Nyilvánvalóan az előttünk álló csatlakozásokat illetően is hasonló döntések születnek, politikai döntéseket politikai álláspontok tudnak megalapozni. Mégis kérdéseket felvető az, hogy az Európai Bizottság vezetői feljogosítottak-e arra, hogy hivatalos nyilatkozataikban, például európai parlamenti felszólalásukban azt mondják, hogy az előttünk álló öt évben, a 2014-19 közötti öt nem lesz uniós csatlakozás, nem bővül az Európai Unió, hiszen ilyen formális jogi vagy jogi jellegű döntést egyetlen uniós intézmény sem hozott. Hitem szerint az csatlakozási folyamatot menedzselő uniós intézmény, az Európai Bizottság egyetlen egy vezetője sem jogosult saját személyes politikai álláspontját úgy megfogalmazni, mint az a bizottság hivatalos döntése lenne, hiszen ilyen tartalmú bizottsági döntés sem ismert. Szerbiának tehát az előttünk álló években még az unió csatlakozásáig komoly, átfogó és eh, nehéz munkát jelentő reformokat kell végrehajtani, nyilvánvalóan azért, amiről Fazakas úr is beszélt, hogy amikor az Európai Unió teljes jogú tagja lesz, akkor rendelkezzen azokkal a készségekkel, képességekkel, adminisztratív kapacitásokkal, amelyekkel az uniós tagsággal együtt járó feladatokat meg tudja oldani. Az Európai Bizottság nagyon helyesen ismerte fel, hogy az, Euró, az előcsatlakozási alapok felhasználásánál és a nem pénzügyi támogatások nyújtásánál talán nagyobb hangsúlyjal bír, hogy milyen módon tudja segíteni Szerbia kormányzati államigazgatási struktúrájának a felkészítését, felkészülését az uniós tagságra, hogyan tudja a Szerbiát segíteni a bizottság abban, hogy a jó kormányzás intézményrendszerét kialakítsa, hogy megerősítse a jogállamiságot, illetve a korrupció ellen minél hatékonyabban lépjen eh, fel. Ugye jelen pillanatban nem olyan helyzetben van a bizottság, mint amilyenben volt a 2000-es évek elején, amikor több, jó néhány, mint amit láttuk végül, tíz tagjelölt ország csatlakozásának a menedzselése a feladata. Jelen pillanatban tehát sokkal koncentráltabban és meggyőződésem szerint hatékonyabban kell, hogy segítse Szerbiának, mint tagjelölt országnak az uniós csatlakozásának az előkészítését. Ez a munkája megítélésem szerint összességében elfogadható. Az Európai Bizottságnak azonban, ahogy a számvevőszéki külön jelentés is fogalmaz, okkal és joggal megjelölhető kifogások is illethetik az Európai Bizottság munkáját. Ahogy említettem, Szerbiának még sok feladata van a bel- és igazságügyi, közigazgatási és közpénz, közpénzgazdálkodási reformokat illetően, ahogy ezt az Európai Számvevőszék a külön jelentésében is megállapította, Szerbia mintegy 70 nemzeti stratégiát és cselekvési tervet fogadott el az említett területen a csatlakozás feladatainak a teljesítése érdekében, de ezek a nemzeti stratégiák és cselekvési tervek közel sem egységesek, és közel sem egységes színvonalúak, minőségűek, ráadásul kulcsfontosságú területen hiányoznak még ilyen típusú nemzeti stratégiák és cselekvési eh, tervek. Politikailag különösen érzékeny kérdés a szerb közigazgatás területi decentralizációja, olyan hatékony és eh, jól működő regionális irányítás kialakítása, amely segíti Szerbia uniós csatlakozási folyamatát. A 2007-es és 2007 és 13 közötti programozási időszak során sokat javult a releváns csatlakozási projektek kiválasztásának módszere. Ezen a területen a bizottság a szerb hatóságokkal közösen komoly erőfeszítések árán jelentős javulást ért el. Meggyőződésem szerint, és erre jelentés tervezetemben ki is térek, az előttünk álló években, a 2014-19 közötti években meg kell erősíteni Szerbiának a nemzeti korrupció ellenes stratégiáját, és különös tekintettel kell felhívni a szerb hatóságok figyelmét a visszaélések bejelentésére vonatkozó új jogszabály kidolgozására, amelynek egyik elsőrendi célja az kell, hogy egyen, hogy eh, az ilyen, idézőben mondom, kiszivárogtató személyek biztonsága az garantált legyen. Összefoglalva, Fontos elmondani, hogy összességében a bizottság eredményesen irányítja Szerbia előcsatlakozási támogatását, de ezzel együtt szükség van a számvevőszék külön jelentésében megfogalmazott és javasolt ajánlások maradéktalan végrehajtására, és a következtetésekből levont tanulságok alapján a jelenlegi rendszer megváltoztatását célzó intézkedések gyakorlatba történő átültetésére erről szól a jelentésem. Még egyszer köszönet a számvevőszéknek, és remélem, hogy a bizottság is levonja a szükséges következtetéseket. Ja, vielen Dank. Wir machen weiter. Köszönöm, folytatjuk. Az AFET tevője, Török meg Elison kapszó, tessék. Uh, Madam Chair, ladies and Elnök asszony, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, szeretném megköszönni a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak, hogy meghívtak engem. A Külügyi Bizottságnak én a Szerbiáért uh, felelős raportőre vagyok, állandó raportőre. Elolvasva a jelentést és a munkaanyagot észrevettem egy sor olyan dolgot, amely eh, szerepel már az én 2014-es Progress Reportomban is, eh, amelyet a múlt héten is tárgyalt a eh, mi szakbizottságunk, és gyakorlatilag ugye 36 perc van még a módosítók benyújtására. Nem tudom, hogy az elkövetkezendő 36 percben forradalmian új dolgokat olvashatunk-e. A jelentést nagy érdeklődéssel olvastam, és azt gondolom, hogy a számvevőszék jelentése értékes hozzájárulás ahhoz, hogy az európai szinten kidolgozott politikáink a szerb terepen is megvalósuljanak. Bátorítónak tartom, hogy a terepen végzett projekteket a a számvevőszék összességében jól vezetettnek, jól igazgatottnak minősítette. Ugyanakkor ha valaki nem foglalkozik túl gyakran, mint én, az előcsatlakozási alapokkal, azt eh, megletik a feltárt hiányosságok. Például eh, engem megdöbbentett, kicsit aggaszt az, hogy eh, a projektek kétharmada hosszú távú fenntarthatósági kihívásokkal küzd, ami nem kielégítő. Emellett az is aggaszt, hogy bizonyos igazgatáshoz kötődő projekteknek is voltak problémái. Ezek a projektek arra irányulnak, hogy Szerbiának meglegyen az administratív kapacitása arra, hogy teljesítse csatlakozással járó kötelezettségeit. A saját állásfoglási tervezetemben rámutattam a korrupció elleni fellépés fontosságára. Ahogy ez a különjelentés is mondja, ez magában foglalja a jó kormányzatisággal, illetve eh, korrupció ellenességgel foglalkozó eh, helyi eh, projektek megvalósulását, ezekre több hangsúlyt kell fektetni, mint ahogy jelenleg teszik. Az AFET bizottság figyelemmel fogja kísérni a bizottságnak azon projektjeit, amelyek, illetve azon fellépéseit, amelyek a e, számvevőszék ajánlásainak megvalósítására irányulnak az előcsatlakozási alap működése